Először is változik a napirend. Azt javasolom, hogy a tízes napirendi pontot, vagyis a fejlődő országok élelmezés biztonsági kívásainak kezeléséhez nyújtott segítség uniós szakpolitikai kerete, ezt a témát, amit holnap délelőttre terveztünk, tízes pont alatt, azt javaslom, hogy a 8-as pont elé vegyük, mert Mark Tarabella kollégánknak holnap 11.40-kor el kell mennie. Ha nincs ellenvetés, ez az egyetlen napirend módosítás a mai és holnapi napirendet illetően. Tehát nincs ellenvetés rendben. Hogyha az ülés végéig nem lesz uh, semmilyen megjegyzés, akkor az előző ülések jegyzőkönyveit elfogadottnak tekintjük. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a mai ülés webstringelt, és van egy hallgatói terem is. A holnap délutáni ülés a PHS 1 a 002 teremben lesz, tehát másik teremben nem itt. Mindenkit üdvözlök, üdvözlöm a biztos, biztos urat, Dacian Colos urat, megkezdjük a biztonsági, bizottsági ülésünket, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a múlt héten képviseltem az Európai Parlamentet a mezőgazdasági informális tanácsülésen, amelyet a tanács belga soros elnöksége vezetett. A kapreformról volt szó, az első pillér szerepéről különösen, és a beavatkozások rugalmasságáról volt szó, a helyi kontextus és a dinamikus aspektusok figyelembevételével. Hozzászólásomban tájékoztattam a tanácsot az Európai Parlament véleményéről, George Lyon jelentéséről konkrétan, amit már elfogadtunk. Azt is hangsúlyoztam, és úgy gondolom, hogy a bizottságunk véleményét tolmácsoltam ebben, hogy el kell kerülni azt, hogy banalizáljuk és lecsökkentjük a kapjövéről folytatott vitát egy egyszerű újraelosztási elosztási számításra, a nemzeti delegáció közti versenyre, az egyes országoknak kiadott összegre vonatkozóan. A kap kiegyensúlyozott hatékony jövőjéről kell döntenünk, hiszen hatalmas globális kihívások előtt állunk, és az állampolgárok, az európai gazdák nagy elvárásokkal néznek ez elébe. Társ, együtt, társ döntéshozóként európai szellemben kell támogatnunk az együttműködést a tanácssal és a bizottsággal. És most várjuk a következőt, vagyis november 17-én a következő ülést, amikor a biztosunk újra el fog jönni ide a bizottságunkba, és be fogja mutatni a közleményt a munka megkezdéséhez, és ezzel a munkával fogunk foglalkozni a következő két évben. Meg is kezdjük a, az eszmecserét a biztos úrral. A biztos úr bemutatja a 2011-es munkaprogramot, már az őszi munkaprogram is nagyon gazdag, fontos dossziék vannak előttünk, például a minőség, az úgynevezett tejcsomag intézkedések, reméljük, hogy ezt más szektorokra is ki lehet majd bővíteni, Egyébként a biztos úr még arról is fog minket tájékoztatni, hogy milyen stratégiai keretet kíván elfogadni azért, hogy jobb legyen a vidék politikai és egyéb strukturális politikai együttműködés. Már is átadom a szót Dacsen Csolosz úrnak. Kérem, hogy indítsa meg a mai bizottsági vitát. Dacsen, tiéd a szó. Merci, euh, monsieur le président. Vous avez... Köszönöm, elnök úr. A munkám egy részét már el is végezte az elnök, hiszen a bizottság prioritásainak egy részét már be is mutatta, az, hogy milyen tevékenységeink lesznek az év végéig mezőgazdasági témában. Az együttműködés nagyon jó az Európai Bizottság és a, az Európai Parlament Agri Bizottsága között szeretnék köszönetet mondani, hogy újra fogadnak itt a szakbizottságban. Mindig szívesen dolgozok, dolgozom együtt önökkel. Az első alkalom, hogy biztosként jövök ide, és a bizottsági munkaprogramot mutatom be önöknek mindez a Lisszaboni szerződés keretei közé illeszkedik. az úr az Európai Parlament plenárisán mutatta be a bizottság munkatervét. Ma pontosabban meg tudjuk beszélni a mezőgazdasági területre vonatkozó munkatervet, amit november 17-én majd újra eljövök, és akkor fogom bemutatni a program második részét, úgyhogy illetve a közleményt akkor fogom bemutatni. A közlemény témája a kapjövője. Amint el fogok jönni, majd a bizottsági ülés ide fogok jönni önökhöz, hogy megindítsam a párbeszédet a közleménnyel kapcsolatban. Az a mai munka szempontjából, és az évvégéig tartó munkaterv szempontjából az a legfontosabb, hogy a javasolt ütemtervet tartsuk be, ezt egyeztettük a koordinátorokkal, és az Agri van a frakció képviselőivel, a Lisszaboni szerződés végrehajtása tekintetében ígéreteket tettünk, vállalásokat írtunk alá ütemtervel. A cél, hogy évvégéig nyújtsunk be egy javaslatot a KAP legfontosabb témájára vonatkozóan, és a legfontosabb négy rendeletre vonatkozóan, vagyis közös piacszervezés, vidékfejlesztés, kapfinanszírozás, közvetlen kifizetés, ez a négy téma. Az együtt kialakított ütemterv alapján hamarosan be tudjuk majd mutatni önöknek a közvetlen kifizetésekre és a vidékfejlesztésre vonatkozó rendelt javaslatot. Ez december elejére tervezzük illetve a másik két rendelt javaslatot is, tehát a közös piacszervezés és a kapfinanszírozási rendelet javaslatot is hamarosan előállunk. A munka körülbelül 10 javaslata fog folytatódni, biotermesztés, állattenyésztési ellenőrzés, élelmiszertermékek bizt, minősége, gyümölcs, zöldség, aromatikus borok, és 2011-ben pedig folytatjuk a munkát a talán kevésbé fontos rendeletekkel, amelyeknek persze ugyanúgy megvan a pontos feladata a kapon belül. Tudniuk kell, hogy fontos jogalkotási tervezetek vannak, jogalkotási kiigazításra van szükség. Az év végéig azt, az a tervünk, hogy legyen meg a lehetőség arra, hogy a parlamentet bevonjuk a kap alapjogi aktusainak a kiigazításra vonatkozó munkában. A frakció képviselőkkel már egyeztettük ez az ütemterv, mert 2011 és 2012-ig is kiterjed. Nem azért ilyen hosszú ez a munkaterv, hanem azért, mert rendkívül sok munkát kell elvégezni. És fontos, hogy a kap reformját szolgálja mindez. A jogalkotási csomag csomagot júliusban, a csomagjavaslatot júliusban nyújtottuk be, úgyhogy a jogi szolgálatoknak együtt kell dolgozniuk, és ezzel párhuzamosan kell, hogy a kapreform előkészítése is történjen. Legfontosabb, hogy a kap legfontosabb elemeinek a kiigazítása megtörténhessen minél előbb. Szeretnék néhány pontosítással élni egy olyan elképzelése kapcsolatban, amiről a sajtó is írt, Közös levélről van szó, amit Hannak és Andor biztosoknak írt közös levélről van szó. A kohéziós, vidékfejlesztési alap, szociális alap és halászati alapok működésével kapcsolatos ez. Szeretnénk már most ezzel kapcsolatban tisztázni egy dolgot, mert ez eddig nem volt egyértelmű. Nem Arról van szó, hogy lemondunk a vidékfejlesztési programokról, azért, hogy legyen egy egységes európai strukturális alap mindegyik alapnak saját költségvetése van, a külön célok megmaradnak az egyes alapok esetében, és mindegyik alapnak saját szabályzata van. Az egyetlen dolog, amit javaslunk, hogy legyen egy közös stratégiai keret azért, hogy biztosítani lehessen a koordinációt, a szükséges szinergiát a négy eszköz között. Amikor a kinevezésem előtt a meghallgatásra ide eljöttem, akkor egyértelműen kimondtam, hogy a vidékfejlesztési politikának szerintem megvan a saját szerepe a kapon belül, de azt is elmondtam, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy garantáljam a jobb koordinációt a többi strukturális eszközzel és ez a mi érdekünk, mindazoknak az érdeke, akik a kap végrehajtását és a vidékfejlesztési politika végrehajtását kell, hogy biztosítsák. Azért, hogy regionális és helyi szinten hatékonyabban működjenek ezek az eszközök. A cél az, hogy elkerüljük a szürke területeket, amelyeket se a vidékfejlesztési alap, se a többi alap nem fed le az is a cél persze, hogy a párhuzamosságokat, az átfedéseket elkerüljük, hiszen sokszor félreértések születnek helyi szinten e, emiatt. A cél tehát az, hogy könnyebb legyen a kedvezményezetek számára a végrehajtás a helyi közösségek, a vállalkozások szintjén, és a helyi hatóságok, regionális hatóságok szempontjából is. Ez ennyit szerettem volna mondani a stratégiai keretről. Ez jobb koordinációt fog biztosítani, és véleményem szerint lehetővé fogja tenni, hogy a KAP a vidékfejlesztési politikán keresztül ténylegesen és egyértelműbben hozzá tudjon járulni a 2020-as stratégia végrehajtásához is. Ezt a pontosítást szerettem volna közölni önökkel, azért, hogy ez mindenki számára egyértelmű legyen. Meg akartam magyarázni, hogy ez a közös kezdeményezés tehát mit tartalmaz, és el is akartam magyarázni, hogy milyen szándékok állnak el mögött. Az évvégéig tartó munkaprogram van egy fontos jogalkotási csomag, ez a minőségi csomag. Decemberben ezzel a minőségi csomaggal fogok önök elé jönni. Úgyhogy majd felkérjük Önöket, hogy reagáljanak erre a javaslatra. Sok elem fog szerepelni a Scotta jelentésben is. A csomagnak a célja, hogy jobb védelmet garantáljunk és pontosabb definíciót garantáljunk a az eredet megjelenés, megnevezés, a minőség megnevezés, a földrajzi meghatározottság esetében, illetve megerősítsük a hagyományos specialitások eszközeit. Ezek új elemek a vita során merültek föl. Egy címkézési rendszer a helyi termékek, helyi termelés számára, egy piacra juttatási rendszer a hegyvidéki termékek számára, ez a másik újdonság. Ezzel a minőségi csomaggal és a többi rendelettel, ami ide vonat ide tartozik, az a célunk, hogy biztosítsuk a, az előállítási hely jelzését is. Ezt többen megfogalmazták, mint igény. Még mindig az év végéig egyébként, tehát a minőségi csomaga párhuzamosan lesz egy másik jogalkotási csomagjavaslat a szektorra vonatkozóan, itt a magas szintű csoport munkájából és a következtetéseiből fogunk kiindulni. Tudom, hogy már beszéltek erről, az Agri Bizottságban vita volt erről a témáról, a tanácsban is vita folyt erről. Fő célom ezzel a csomaggal, hogy a termelőknek, tejtermelőknek és a szektor vállalkozóinak olyan eszközöket biztosítsunk, amelyek alapján fel tudnak készülni a tejkóta utáni helyzetre. Amikor a döntés már megszületett ugye a tejkvóta megszüntetéséről, ezért a tejszektorban egy olyan eszközre van szükség, amely perspektívát és stabilitást garantál. A termelőknek erre van szükségük ahhoz, hogy továbbra is befektethessenek, beruházhassanak a szektorban több elem közösen pozitív hatást kell majd, hogy elérjen. Vagyis a, a termelők tárgyalási erejét kell figyelembe venni, szakmai szervezetek tapasztalatát kell figyelembe venni, a szerződéskötési rendszert, tisztázni kell a szakmai szervezetek szerepét, és átláthatóságot kell biztosítani a piacon, ami lehetővé fogja tenni, hogy a szakmai szervezetek megfelelő szerepet játszhassanak helyi szinten a tárgyalások során egyértelmű piaci információk alapján azért, hogy ár és mennyiség szempontjából mindenki láthassa, hogy milyen a tejpiac helyzete. A javaslatról majd, amikor a javaslat elkészül, természetesen vitát tudunk folytatni. Szó volt a novemberi közleményről ami konzultációs folyamatot fog, közkonzultációs folyamatot fog beindítani. A parlament fel fog készülni a közös jogalkotási feladatokra. A jogalkotási csomag következő évben fog pontosodni, de már november, óta, november után meg lesz a lehetőség, hogy ennek a jogalkotási csomagnak a tartalmáról beszéljünk. Ezek a fő jogalkotási terveink, amelyeket év végéig terveztünk. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. kedves Dacsan. Nagyon hosszú a hozzászólók listája. Megkezdjük a frakció elnökökkel, Albert Dess. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, önnek is köszönetet kell mondanom, hogy eljött ide a mezőgazdasági szakbizottságba tájékoztatni bennünket, sőt, hát utóbb egy vitára, egy párbeszédre is sor kerül. Hát mivel nagyon hosszú a hozzászólók listája, rövid leszek. Én minden esetre igazolhatom azt, hogy a Lisszaboni szerződés Előírásai célzottan kezdik átültetni a gyakorlatba, konkrétan a rendeleteket oly módon, abból indulok ki, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében a különböző döntések során a parlamentet be is vonják. Örülök annak is, amit elmondott a minőségi csomaggal kapcsolatban, illetve a tej kezdeményezési csomaggal kapcsolatban. Most a javaslataikban ez egy kérdés. Szerepel majd az is, hogy fennmaradjanak a piacszabályozó rendszerek, ez már az agrárpolitika új irányát is mutatja. Itt a piacszervezésről beszélünk, nem elsősorban az árakra gondolok, hanem hogy álljanak rendelkezésre, szükség van rá. Láttuk az elmúlt időszakban és az elmúlt években, hogy megfelelő piaci eszközök állnak rendelkezésünkre, mint például a tej szektorban amit elmondott a sajtójelentésekkel kapcsolatban, a közös levéllel kapcsolatban a bizottság elnökének. Nem akarok én önnek tanácsot adni, de talán a zavart el lehetne kerülni, hogyha az ilyen elnöknek irányuló leveleket úgy fogalmazzuk meg, hogy közben azonnal tájékoztatjuk a mezőgazdasági szakbizottságot is, az elnököt értesítjük, hogy ne legyen bizonytalanság, hogyha ilyen leveleket küldenek Valóban itt is némi zavar alakult ki, rendkívüli zavar alakult ki a parlamentben, mivel mi ezt a levelet nem ismertük, és ön is elmondta, hogy tényleg szerintem el lehetett volna kerülni ezeket a zavarokat, kommunikációs zavarokat, hogyha ezt megtudjuk időben. Minden esetre mi örülünk a rengeteg feladatnak, ami ránk vár a mezőgazdasági szakbizottságban is. Vonatkozik ez az én frakciómra, más frakciókra is, bár nem akarok helyettük beszélni, minden esetre mindenki nagyon motivált abban, hogy a munkát el tudjuk végezni, és az európai mezőgazdaság érdekében jó perspektívákat biztosítsuk. Én minden esetre örülök az önnel folytatott együttműködésnek. Köszönöm szépen, Luis Capulos Santos következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! Nos, még egyszer szeretném elmondani azt, hogy mekkora öröm a számunkra, hogy ellátogatott ide. Ez azt is jelenti, hogy nagyon érdekel minket az, hogy együttműködjünk a bizottsággal a munka tervezése során, és kérem, hogy számítson a szocialista frakció együttműködésére. A kérdésemet annak a levélnek a témájában tenném fel önhöz, amit az imént említett, ami közös levele, biztos a közös levele. Nos, a kap jövőjéről szóló dokumentumot áprilisban fogadtuk el itt a parlamentben, és ez a szocialista frakció számára nagy megkönnyebbülés volt. Örülünk annak, hogy ön reagált azokra a felhívásokra, amelyek ebben a dokumentumban foglaltattak. Kérdésem az, hogy a különböző alapokat hogyan fogja konkrétabbá tenni a jövőben, formailag, illetve módszertanilag, hogy fog ez kinézni. Aztán lenne egy politikai jellegű kérdésem is. Bizonyára tudja, hogy múlt héten az Európai Unió egyik két, két legbefolyásosabb államának miniszterei elfogadtak egy dokumentumot, és gyakorlatilag ez teljes mértékben megfelel a szocialista frakció elképzeléseinek. Nos, a francia és a német miniszterről van szó, és a dokumentum értelmében az előtt, hogy tárgyalásra kerülne sor, avagy hogy a támogatásokat konkrétan elköteleznék valamire, a jövőben a költségvetést ugyanúgy kell kezelni, mint most. Ez véleményem szerint nem túl koherens, és nem felel meg azon személy, azok számára, akik azt szeretnék elérni, hogy a kap kiegyensúlyozott legyen, igazságosabban legyen elosztva a tagállamok, illetve a gazdák között. Kérdezem tehát, hogy hogyan vélekedik ön erről a kérdésről, illetve a bizottság hogyan vélekedik ezzel, erről a kérdésről. Még egy észrevételem lenne, biztos úr. Nos, természetesen oda kell figyelni a munkaprogramra, jogalkotási programra, de a mindennapi ügyeket sem szabad elfelejtenünk. Azt láthatjuk, hogy a gabonafélék ára az utóbbi időben fölfelé kúszik, és hazámban erre nagyon odafigyelnek, hiszen az árak is megemelkednek, a húsár például, nem tudom, hogy ezeket a, ezeket a jelenségeket mennyire követi figyelemmel, követi nyomon a bizottság. Van-e a bizottságnak erre valamilyen válasza vagy megoldása? Köszönöm, most George Lyon következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakoznék azokhoz, akik üdvözölték Csolos biztos urat itt a mai ülésen. Úgy látom, hogy a munkaprogram nem, nem kevés kihívást jelent. Először is az ütemtervel kapcsolatban tennék fel egy kérdést. Nos, említette, hogy milyen megvalósítással kapcsolatos jogszabályalkotást terveznek. A kappal kapcsolatban meg tudja azt erősíteni, hogy tartani lehet ezt az ütemtervet. Avagy úgy véli, hogy azon új jogszabályok, amelyek a Lisszaboni szerződéshez alkalmazzák, vagy a Lisszaboni szerződést alkalmazzák, ezek esetében elképzelhető a csúszás. Nem tudom, hogy más biztosokkal mennyire működik együtt, ha igen, akkor természetesen ezt üdvözlöm. Illetve kérdés az is, hogy a négy különböző területen milyen költségvetési változásokat láthatunk természetesen a költségvetési kérdés alapvető, ehhez több biztosnak is köze van. Aztán ott vannak a hátrányos helyzetű területek. Ezzel kapcsolatban nem hallottunk határidőket vagy ütemtervet. Nagyon sok tagállam azonban már vizsgálja az új biofizikai kritériumokat. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban még milyen munkák állnak önök előtt, már készek-e arra, hogy jogszabályokat alkossanak meg, vagy még meg kell várni, hogy a kapnak milyen változtatásai lesznek. Grazie George. James Nicholson alla parola. Köszönöm, James Nicholson következik. can I... Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm önt itt körünkben, és hogyha több kérdést kap, több, többen tesznek fel kérdéseket, akkor hosszabb ideig maradhat itt. Nos, ez a szakbizottság mindent megtesz azért az elkövetkezendő hónapokban, sőt években, hogy javítsunk a kapom. Azt hiszem, most már elérkezett az idő, hogy ne csak beszéljünk, hallgassunk, hanem cselekedjünk is. Sokat beszéltünk, spekuláltunk, mi is, mások is a jövőről, sokakat aggaszt az, amit hallanak Azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk számára az a legkomolyabb kihívás, hogy meg tudjunk felelni társ döntésalkotói feladatainknak a kap jövőjében. Ezt mindenképpen komolyan kell vennünk, hiszen nem könnyű feladat ez. És hadd mondjak valamit, hadd ismételjek meg valamit, amit Albert ezt már elmondott nem jó az, hogyha a sajtóból tudjuk meg, hogy mi, ö, ö, hogy mi szerepel ebben a közös levélben. Jó lenne, hogyha minket külön tájékoztatnának a különböző változtatásokról. És távolról sem vagyok meggyőződve arról, hogy ha a vidékfejlesztést meg a halászatot egy csomagba csapjuk, az jót tesz. Szerintem ez csak a bürokrácia és az adminisztráció felgyülemlését jelenti, és nem oda csoportosítjuk az energiákat, ahol erre szükség lenne. Nem győz meg az érvelés ezzel kapcsolatban, biztos úr. Kérem, próbálja meg meggyőzni. Egyébként nagyon várom az önne való együttműködést. Említette Louis, hogy a piaci árak változnak. Nem csak Portugáliában gond ez, hanem mindenhol. A takarmányok, a, a húsára mindenhol változik. Januárra 20-25 százalékkal meg fog nőni, vagy fölmegy a húsára mostanhoz képest ezzel, valamit te, ezzel kapcsolatban valamit tennünk kell. Túlságosan gyorsan változnak az árak a piacon. Köszönöm. Grazie, James. Köszönöm, James. Martin Hoslinger szó. Ja, Herr Kommissar. Uh... Biztos úr, ez egy átfogó program, terjedelmes program, amelyre számíthatunk. A parlament az együttdöntésben részt kíván venni, és hát nyilván el is kell végeznünk ezek után a feladatot, a tagállamokkal szemben is világosá kell tenni, hogy olyan megközelítésünk van, ami túlmutat egyes tagállami érdekeken reakcióként Capula Santosra is mondom ezt. Minden esetre a nyilvánosság előtti konzultáció került szóba, volt egy júniusi kongresszus, a széles közvéleményt bevontuk a vitába, és megmutatkozott, hogy a nyilvánosság, a közvélemény igencsak érdeklődik az agrárpolitika iránt. Itt nem csak egy gazda politika, gazda jövedelempolitika, eh, ami foglalkoztat bennünket, hanem úgy általában sok mindenkit érint ez, és az egész társadalom komoly érdeklődést mutat a terület iránt. Éppen ezért foglalkoznunk kell azzal, hogy folytassuk ezeket a folyamatokat, a vita folyamatokat, hogyha képviselőként már bevonnak bennünket. Kell ez a párbeszéd, mert a végén persze mezőgazdászként is meg kell teremteni, és meg kell beszélni parlamenti kollégáinkkal a finanszírozás kereteit, a lehetőségeit, tehát olyan politikára van szükség, amely az agrárterületet érinti, de széles körben nagyon fontos parlamenti jelentések kerültek elő terjesztés az elmúlt időszakban, mint például a Bouvé jelentés, ez széles körűen foglalkozik az agrárreformmal. Ismerje, ez a kérdésem, ismeri már, ismerje már ezt a jelentést, az ottani megközelítéseket. Most pedig a tejre térek rá, a tejpiacról már sokat beszéltünk itt is számos kolléga legutóbb is felvetette, nem csak a termelők bevonásáról van szó, hanem a piacról is szó van, mennyiségi korlátozásokról beszéltünk, a piac szerepéről beszéltünk, hogy a kérdés persze az, hogy most tesznek-e javaslatot, hogy nem mennyiségi szabályozás lesz, hanem a termelői oldalt fogják megerősíteni. Tehát meg tudja ezt erősíteni. Örülök egyébként annak is, hogy világossá tette, mert sokak számára persze zavaró volt, hogy vidékfejlesztés területén nagyon jelen vagyunk mi mezőgazdasági szakbizottságként is, mert látjuk, hogy egy fontos feladat ez Éppen ezért a gyanús emeljön fel, hogy valamit le akarunk adni ebből. Azt hiszem ebben közös vonalat találtunk. Minden esetre, ami a jövőbeli agrárpolitikát illeti, stabil keretet kell létrehoznunk és itt el kell térni az elmúlt évek politikájától. Ott akkoriban csak a világpiaci árakból indultunk ki, ez megmutatkozott megint csak egyszer, hogy perspektívát kell adni a gazdáknak öt éven túlmutatóan is, hogy lássák merre mennek, meg hogy a mi politikánk, a mezőgazdasági politikánk merre megy. Ezért nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi történik, és reméljük a megfelelő aspektusokat kijelöli a majd abban a közleményben, amely novemberben jön ki, november 10-én. A mi támogat élvezi, ez világos, elmúlt hónapokban is megmutattuk, hogy hajlandók vagyunk részt venni ebben a folyamatban. Köszönöm, Martin. Köszönöm, Mártin Fontana úr. Szóval először is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, mert mindig eh, úgy érezzük, hogy fontosak vagyunk. Sokszor eljön hozzánk, meghallgatja mondani valónkat. Azért is szeretnék köszönetet mondani, mert eh, figyelembe vette a minőségről szóló jelentését Scotta kollégámnak. Pontosan ehhez szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni valamit. A csomaggal kapcsolatban, a minőségről szóló csomaggal kapcsolatban feltételezhetjük-e azt, hogy ebben lesz valami, ami lezárja azoknak az termékeknek az importját, amelyek minősége nem olyan, mint a mi termékeink minősége, tisztességtelen verseny keretében jutnak be a piacra, és ezért az összes európai gazdának problémát okoz. Ezt nagyon fontosnak tartom, az Európai Uniónak aktiválódnia kell ebben a témában, és remélem, hogy rövidesen megoldódik ez a kérdés. Elnök, köszönöm, Lorenzo Fontana úr, és most megkezdjük a koordinátorok után a hozzászólásokat. 16-an kértek szót fontos műhelymunka is ránk vár még. A biztos úrnak szeretnénk még a válaszadás lehetőségét biztosítani. Remélem, hogy a biztos úr majd, sőt, azt kérem, hogy a biztos úr szóljon néhány hozzászólás követően, amikor reagálni akar. Jégel asszony a szó. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, Üdvözlöm itt a körünkben, a mezőgazdasági szakbizottságban. Köszönöm, hogy ilyen korán elkezd velünk tárgyalni a témáról. Örülök, hogy a második pillér ezen területén, ami a vidékfejlesztést érinti, illetve a többi biztossal való együttműködést érinti, hogy erre ön kitért és világosat tette az álláspontját. Azt gondolom az összes hozzászóló világosat tette, hogy tisztázni kellett ezt a kérdést tényleg, másrészt pedig egyeztetni is kell abban, hogy hogyan haladunk, hogy ne legyenek átfedések, és hogy egyértelmű irányvonalat tudjunk kijelölni. Köszönöm. Még egyszer kifejezetten felteszem a kérdést, amit Lyon kolléga már említett. Fontos, hogy más biztosokkal tárgyaljunk. Az egyik legfontosabb pont, hogy a költségvetési biztossal beszéljünk, tárgyaljunk, hogy hogyan tudunk itt megoldásokat találni a jövőre nézve is Kapoloszti Santos úrnak is igaza van, természetesen a társadalmi elvárásokra is figyelni kell. A két dolog összefügg, egyik nem lehet a másik nélkül. Egy másik kérdésem is van, biztos úr. Ön, mint mezőgazdasági biztos, mennyiben vesz részt bilaterális tárgyalásokon? Van Koreával egy megállapodásunk, ez annyira nem fáj mezőgazdasági szempontból. Én a kanadai delegációban vagyok elnök helyettes, nos, vagy alelnök. Ott az a benyomásom, hogy agrárpolitikai szempontból igazából nem elég fontosan kezelik ezt az ipart, és más területeket sokkal fontosabbnak veszik esetleg tud-e nekem valamit mondani, hogy én mit vessek fel ott? Ez egy apró kérdés, tulajdonképpen a nagy kérdés viszont inkább az, hogy ön mennyiben vesz részt ebben, mennyire van benne ezekben a tárgyalásokban. Köszönöm. A biztos úr mindenkinek választ fog adni, most néhány kollégának még megadom a szót, utána az első kérdéskörre meghallgatjuk a választ, utána lesz egy következő kérdéskör, és végül a biztos úr mindenkinek választ fog adni. Garcia Perez, szó. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, természetesen én is megköszönöm, hogy ellátogatott ide hozzánk a szakbizottságba. Alisi felvázolta a jövő munkarendjét nem szeretném megismételni azt, amit a kollégáim már elmondtak. A kap jövőjéről, bár számos eszmecserét folytatunk önnel is, remélem, hogy az jövőben is így lesz, és hogy november 17-én már sokkal konkrétabban elemezhetjük a bizottság javaslatát. Egyetlen konkrét kérdésem lenne, erre bár utaltak már kollégáim, de mégis jó lenne, hogyha a bizottság konkrétan válaszolna erre. A gabonák áráról van szó, hiszen ez a szarvasmarha gazdákra, vagy a gazdálkodókra is hatással van, illetve úgy tűnik, hogy a sertés tenyésztőkre is hatással van ez, tehát megnövekedtek a húsárak. Bizonyára tudja biztos úr, hogy az állattartás költsége erősen kapcsolódik a takarmány, avagy a gabona költségéhez, egy beszerzési árához, hiszen ez az állattartók költségének 65%-át teszi ki. Nagyon fontos lenne az, hogy megfelelő gabona tartalékaink legyenek, hogy válságos időkben is rendelkezésre álljon a gabona, avagy a takarmány. Tegnap azt hallottam, hogy bizonyos kezdeményezések már elindultak, például az intervenciós gabonák, gabonára való engedélyt, mintha már meglenne. Kérdésem, hogy hogyan is áll a helyzet, és hogyan vélekedik a bizottság erről a problémáról. Köszönöm. Magtarabella. Magtarabella következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, szeptember 14-én volt egy német francia közös állásfoglalás a 2011-et követő kapról. Az első részben az egyik leginkább gyenge pontja ennek a közös állásfoglalásnak, hogy a világ szintű kontextus, illetve a pénzek volatilitása az fatalitás. Most beszéltünk a gabonárakról, de mindez igaz a tejárakra is, és a mezőgazdaság más területeire is. Szeretném azt tudni, hogy maga is úgy gondolja, hogy ez egy tény, mert ugye van, aki úgy gondolja, hogy ez fatalitást nem lehet ellene tenni. És azt is szeretném tudni, hogy a november 17-i közleményben lesz-e valamilyen konkrét reakció erre vonatkozóan. Hogyan tudunk reagálni erre a túlzott volatilitásra? Úgy gondolom, hogy a parlamentben a többség támogatni fogja azt, hogy lépjünk föl a szélsőséges volatilitás ellen, hiszen ez nagyon káros a mezőgazdasági vállalkozók számára. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Komisja... Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! A bizottságnak az a javaslata, hogy a tagállamok meghatározhassák, vagy betilthassák a genetikailag módosított termékeket az ország területén. Akkor is, hogyha, még akkor is, hogyha európai szinten már engedélyezték a GMO gazdálkodást, vagy GMO termesztést, vagy GMO-val módosított termékek termesztését. Nos, a kérdés olyan szempontban merül fel, hogy mi a helyzet az AKC országokkal. Elképzelhető, hogy bizonyos tagállamok megtiltják vagy betiltják a GMO-kat, más tagállamok viszont nem. Tehát nyilván a versenyhelyzete más lesz ezen tagállamoknak. Hogyan látja a bizottság ezt a kérdést? az Európai Unió és más országok kapcsolatával kapcsolatban. Jár képviselő következik. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne a biztos úrhoz, ami a stratégiai dokumentumit illeti, itt eh, Szerintem fontos volt az, amit ma elmondott, elmagyarázott. Ennek ellenére felszólítom a biztos urat, hogy vigyázzon, hogy eh, hogy a koordináció, az egyeztetés zászlaja alatt ne kerüljenek ki pénzek tőlünk a mi területünkről, mert azt gondolom, hogy mezőgazdasági politikusként mi képesek vagyunk kezelni, és jól látjuk a vidéki térséget is. A másik dolog pedig a hátrányos helyzetű területek kérdése Elképzelhető, hogy a nagy agrárreformból kivéve kezeljük ezt a kérdést, és akkor ezt a problematikát gyorsabban meg tudnánk oldani, és ez segítene az érvelésben. Köszönöm elnök úr, és köszönöm biztos úr, hogy visszajött közénk. Szeretném megnyugtatni Kapoda Santos kollégát, a két kormány fejezése nem azt jelenti, hogy vissza akarjuk szeretni a, szeretni a pénzünket. Egyszerűen azt kérjük, hogy ne szülessenek végső döntések, anélkül, hogy a pénzügyi támogatási feltételeket ismernénk. Tehát nem ugyanarról van szó. A biztos úr beszámolt a, arról, hogy össze fogják javasolni a tejcsomagot. Ez egy nagyon sürgős téma, a vidéki területek számára. Kaptam egy levelet egy ismerőstől, aki Normandiában él, és azt mondja, hogy először kapott szociális támogatást, mert az a cég, amely a cége, amely tejtermékeket állít elő, nem tud elég jövedelmezően dolgozni. Gyakorlatilag ez a vállalkozó nem tudja a családját ellátni. Nagyon megérintett ez a levél. Gondoljuk végig, hogy milyen gyakorlati következmények előtt állunk. Biztos úr, támogatjuk Önt a javaslatok tekintetében, amelyeket be fog mutatni. Talán a támogatásunk még inkább szükséges lesz, hogyha más kollégák esetleg nem biztosítják a támogatást. Argentinában a Mercosurban is ugye részt vesznek, és úgy beszéltek az európai képviselőkről, hogy úgy értették, hogy 400 ezer tonna plusz hús be fog jutni az európai piacra. Remélem biztos úr, hogy ez eh, nem egy reális információ. Ugyanakkor a kereskedelmi tárgyalások eh, szintjén félünk attól, hogy esetleg minket eh, hátba, hátba támadás fog érni, hiszen egy sor elem esetében hátrányt okozhatnak ilyenfajta megállapodások, és esetleg elveszítjük a bizalmát a mezőgazdasági világnak. Az egész Európai Bizottságnak tisztában kell lennie ezzel a körülménnyel. Szeretném biztosítani önt arról, hogy támogatjuk ebben a munkában, és kérem, hogy a bizottság viszont a hátunk mögött ne tegyen semmit. Köszönöm, Michel Dalanzsé a szó. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk. A kérdésem horizontális koherenciára vonatkozik az Európai Bizottsággal kapcsolatosan, mint hogy az előttem szóló és ilyen volt. Konkrétan én a versenypolitikára szeretnék rákérdezni. Egy sor javaslatot dolgoznak ki, és ezek kapcsolódnak a versenypolitikához is. A tejcsomag például ilyen, a Bové jelentésben is szerepel egy csomó kérdés. Egy a versenypolitikával is foglalkozni kell az agri témák keretei között. Várhatjuk-e azt, hogy a kap jövőjéről folytatott nagy vita keretei között lesz egy közlemény, vagy bármilyen jelzés a bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy ez a kapreform vita hogyan fog beilleszkedni a versenypolitikáról folytatott vitába. Úgy gondolom, hogy komoly megbeszélést tudnánk folytatni a kapról, de ezt nem tehetjük meg úgy, hogy az európai versenypolitikáról nem beszélünk. Úgyhogy egy kicsit vegyes jelzéseket kapok a bizottság részéről eh, erről a két eh, külön kezelt témáról. Jó lenne, hogyha pontosítanánk ezt, és ezt nagyra tudnám értékelni. Grazie, Delange. Köszönöm, Delange kolléga. Ranes Garcia. Muchas gracias. Eh. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, megköszönöm, hogy eljött ide a mai napon. Azt hiszem a 2011-es munkaprogramról kellett, kellene még egy kicsit beszélnünk, ez ugye nem más, mint a KAP reformja. Illetve nagyon fontos dolognak tartom a támogatások újraelosztását. Tudom, hogy erről most nem tud konkrét számadatokat mondani, de mégis általánosságban felteszem a kérdést, hogy hogyan alakulnak majd ezek. Aztán a területi alapon kiosztott egységes támogatásokkal kapcsolatban az a kérdésem, hogy olyan országokban, ahol az állattartás nagyon komolyan jelen van, de mégsem területi alapon, hiszen ez intenzív gazdálkodás, hogyan fogják ezt megoldani? Illetve nagyon fontosnak tartok még egy kérdést, a földrajzi megjelölés, illetve a származási ország megjelölés, megjelölést mindenképpen szét kell választani. Kérdezem, hogy mikorra lehet arról megbizonyosodnunk, hogy az európai fogyasztókhoz elérkeznek a minőségi minőségi termékek az Európai Unión belülről és harmadik országokból. Magyarán mikortól lesznek ugyanazok a kritériumok érvényesek a harmadik országokra, mint számunkra? Hogyha De Castro úr megengedi, akkor Gabriel Mato nevében is föltednék egy kérdést. Nos, Venezuelában járt a kollégám, a megfigyelési, parlamenti megfigyelési misszióban, és Gabriel Mato azt kéri, hogy a POSEI programmal kapcsolatos segélyek, segélyek kérdését tegyen fel, hiszen a Kanári-szigeteken ez rendkívül fontos. Köszönöm biztos úrnak, hogy eljött a mai napon közénk, hogy válaszol a kérdéseinkre. Két témát vetnék csak fel az egyik a jár kollég által említett, ez a hátrányos helyzetű térségekre vonatkozik. Itt a parlamentben elfogadtunk egy véleményt ebben a témában, és azt kértük, hogy a bizottság, az Európai Bizottság készítsen javaslatot, és nem az agrárreform csomagjában, hanem külön, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon fontos téma. Nem célszerű ezt a nagy kompromisszumban elhelyezni azt gondolom, hogy a kiegyenlítő kifizetések eh, hátrányos helyzetekben és hegyi mezőgazdaságban rendkívüli jelentőséggel bír, és a szubszidiaritás itt fontos eh, szerepet játszik, és az a rugalmasság, amivel a tagállamok és a régiók rendelkeztek eddig, az maradjon meg, és pillanatnyilag ez úgy tűnik, hogy nem lesz meg, hogyha ezeket a kifizetéseket az első pillér meglehetősen merev rendszerében kéne elhelyezni. A második téma pedig az, amit két kolléga említett. Kanada és Mercosur államok is szoba kerültek, tehát külső államokkal kötött szerződések, megállapodások, de Marokkót is megemlíthetném. Ebben a vonatkozásban azt hallom, hogy Marokkóval folynak a tárgyalások. Marokkó egy rendkívül fontos állam a mezőgazdasági termékek területén olyan termékek, ezek zöldség, gyümölcs, amelyek bizonyosságban, mint az én országban is nagyon fontosak, és Marokkó itt van a küszöbön, tehát nem fontosak, nem, font, nem játszanak szerepet a szállítási költségek, vagyis azt akarom ebből kihozni, hogy nem szabad teljesen kinyitni az összes kaput, hogy az európai piacot olyan árukkal árasszák el. Elég nehéz piac ez már így is, nincsenek biztonsági hálók, és látjuk milyen nehéz a zöldség-gyümölcs piac, és az európai termelőket kitenni egy ár és mennyiségi háborúnak, az nem éppen észszerű pillanatnyilag. Köszönöm. Grazie. Grazie Alberto. Un problema molto sentito. Köszönöm szépen, ez egy nagyon érvényes probléma, a marokkói kérdés. Meg Kínez képviselője a szó, Mária. It is now, but thank you. <laughs> Justin, let... Már működik. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, ami a biztosok tárcaközi együttműködését illeti, szeretném azt elmondani, hogy mennyire fontos a kereskedelmi, illetve az agrárpolitika közötti együttműködést. Hiszen, hogyha egyszer a kapot szeretnénk megerősíteni, akkor ennek mindenképpen összhangban kell lenni a kereskedelmi megfontolásokkal is, és ez nem csak az európai fogyasztóknak, hanem a, a kereskedőknek is fontos. Tehát az európai előállítókat, vagy termelőket is figyelembe kell venni a kereskedelmi politika akadása, kialakításakor. November 17-ére várjuk ugye ezt a bizonyos nyilatkozatot, a kifizetések elosztásával kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy a, gazdák ugye előre megelőlegezik a dolgot. Kérem, hogy ne becsüljék le azt, hogy mennyire fontos ez a gazdák számára. Nagyon nagy jelenleg a bizonytalanság próbálják kitalálni, hogy mi járhat a bizottság fejében. Jó lenne, hogyha sokkal közvetlenül kommunikálnának a gazdákkal, mert a találgatás sokszor tévedéshez is vezet. Tudom, hogy van egy tagállam, amely a vidékfejlesztésről máshova szeretné átcsoportosítani a finanszírozást, mert gond van a társfinanszírozással. Ez követendő út? Vagy hogyan vélekedik ön erről? a tagállami viselkedésről. Ők a vidékfejlesztési pénzeket máshol szeretnék felhasználni. Aztán ott vannak a tejgazdálkodásban a szerződések. Bizonyos gazdákat ez komolyan aggaszt, hogy a kvótákat felváltják majd ezek a szerződések. Az állatszállítással kapcsolatban új közleményeket vagy kezdeményezéseket várhatunk jövőre. A jelenlegi szabályok megerősítéséről, illetve megvalósításáról lenne szó, de talán még ennél is többre van szükség, illetve az is elképzelhető, hogy túlzásba visszük a dolgokat. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban is tisztában látnánk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm meg, Ines asszony, és azért Bové a szó. Köszönöm, biztos úr. Elnézést, hogy késve érkeztem. A vasutak miatt érkeztem későn. Persze, amikor pontosak a vonatok, akkor arról senki nem beszél. Három témát szeretnék említeni. Az a jelentés, amit benyújtottam a parlamentnek, és nagy többséggel megszavazták, három fontos témát tartalmazott előállítási költségek, átláthatóság, a feldolgozás területén és az elosztás területén, és a spekuláció elleni harc. Több kolléga beszélt ezekről az aspektusokról, és konkrétan a spekulációról is. Én ezt spekulációnak nevezem, hiszen ezek a piacon kívüli tényezők a gabonapiacra erősen hatnak. Hogyha megnézzük a mai tranzakciókat, a tranzakcióknak csak a 7%-a, világszinten csak a 7%-a felel meg valós piacon rendelkezésre álló termékmennyiségnek több mint 90% az, ami egyszerűen leválik a termelésről. Úgyhogy itt egy érdemi problémáról van szó. Tudom, hogy beszélt egyeztettek erről, egyeztettek erről Barnier biztossal is. Ez egy, egy nagyon is központi probléma. Ez talán még fontosabb tisztázni, mint, a, a, mint hogy a kapról beszéljünk. Aztán a következő a minőség aspektusa. Az a probléma, hogy ma vannak olyan projektek, amelyek a minőség logikája ellen hatnak Európában, és amelyek tönkre tehetnek vidéki területeket. Gondolok például egy vágóhidi projektre, nemrég voltam ott a Sószászországban. 27 ezer baromfit tudnak leölni óránként. Hatalmas beruházás, 500 baromfi tenyésztő cég, amely szállítja az állatokat ehhez a vágóhíthoz, és európai támogatást kaptak ehhez a projekthez. Úgy gondolom, hogy itt azért ellentmondások vannak. Oda kell figyelni ezekre a projektekre, mert ezeknek gazdasági és szociális, sőt környezeti aspektusai is vannak, és gondoljunk az állatjólétre is. Milyen mm, mezőgazdaságot támogatunk és ösztönzünk? Aztán gondolok Lengyelországra is, ahol a Smithfield cég sertés, hatalmas sertéstelepeket állít föl, és az európai szabályokat nem tartják be. Ott is ez is problémás. Úgyhogy gondoljuk végig az, az egész európai területen felmerülő problémákat. A tej kérdése, a szerződések egyértelműek és átláthatóak kell, hogy legyen legyenek, szerződéses eszközöket kell alkalmazni, de az is nagyon fontos, hogy az összes piaci szereplő részt vegyen ebben a munkában. Vannak olyan országok, ahol ez a szakma hátrányos környezetben kell, hogy működjön. A következő a közös piac szervezés illetve a GMO-król is beszéltünk. A 27 tagállam nagy többsége a múlt heti találkozón azt jelentette be, hogy nem támogatják, sőt, nagyon is ellene vannak a Dali javaslatnak. Tovább kéne folytatnunk a vitát európai szinten a GMO-król. Van-e lehetőség a kétféle termesztés együttélésére? Milyen naha rendelkezésre? Mert ma a GMO-kkal kapcsolatos ismereteink túlságosan általánosak és multinacionális cégek kezében vannak ezek a kérdések az esetek többségében. Ezeket a témákat szerettem volna említeni, hiszen mindezek a kap hitelességéhez is kapcsolódnak. Ánya úr, és aztán Szekereszki úr. If I bring... Elnök úr, elnézést kérek, hogyha a 11-es napirendi pontot említem meg, de biztos úr nincs itt holnap. Biztos úr említett, arról beszélt, hogy a jövőben milyen jogalkotási terveik vannak. Jó lenne, hogyha nagyobb feladatkörünk, kompetenciánk lenne ezzel kapcsolatban. Nos, a baromfés tojáságazatban van egy új jogalkotási javaslat, ami 2012. január 1-től lépne életbe. Nos, úgy tűnik, hogy az ezzel kapcsolatos támogatások nem egyenlően lesznek megoldva Európa szerte. Az Egyesült Királyság ketreceinek 99%-a megfelel majd az elvárásoknak, és úgy tűnik, hogy ez plusz 30 eurót tesz hozzá állatonként, baromfinként az előállítási költségekhez. Jó lenne, hogyha ne len, nem lennének kereskedelmi hátrányai azoknak, akik betartják a szabályokat. Tehát kérem, hogy a ketrecben tartott baromfikkal kapcsolatban megfelelő határértékeket szabjanak. Elnök Sziekereszki úr, és utána Schmidt úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr! Ha a kap új keretet kap, akkor mindenképpen a korábbi mezőgazdasági vívmányokat föl kéne használnunk. Nos, az európai mezőgazdaságban megkülönböztetjük a mezőgazdasági, vagy klíma feltételeket. Vajon lehet-e úgy egyesíteni a mezőgazdasági politikát, vagy úgy megfogalmazni, hogy ugyanolyan hatékony legyen. Elképzelhető-e, hogy azonos eszközöket és elképzeléseket használjunk más országokban, más feltételek mellett, más típusú gazdálkodás mellett? Másik kérdés. Sokszor nagyon nehéz körülmények között dolgoznak a gazdák, és itt most nem a leghátrányosabb helyzetekre, területekre gondolok, hanem azokra is, ahol egyre inkább eltűnőben van a gazdálkodás. Előbb-utóbb ez el is fog tűnni véglegesen. Mit lehet ez ellen tenni? Még egy dolog. A kényes kérdésekről nem szoktuk beszélni, például az intervencióról, de a mezőgazdaságban, a gazdálkodásban ez a kérdés nagyon is lényeges, hiszen például az időjárási vagy klímafeltételek eltérőek Európában, és hogyha nem lennének támogatások, attól a piac menne tönkre. Tehát az intervencióra, a beavatkozásra igenis szükség van például a gabonapiacon, hiszen ennélkül nem lenne stabil a piac. Van itt még egy probléma. a vidékfejlesztés, illetve a regionális fejlesztés között hol húzódik a határ, hol kezdődik az egyik, hol a másik. Vidék, a vidékfejlesztésben azt gondolom, hogy számos olyan dolog van, amit sokkal inkább a regionális fejlesztés alatt kéne tárgyalni. Arra kérem önt, hogy magyarázza el a közvéleménynek, illetve a politikusoknak is, hogy mik a kap erényei, vívmányai. Mert hogyha megkérdezünk ma egy gyereket, hogy honnan származik a tej, azt mondanák, hogy a boltban kell beszerezni. Grazie, onorevole Schmidt. Köszönöm, Schmidt kolléga. Köszönöm, elnök úr. Majd tudom, hogy a biztos úr már kezd elveszteni a fonalat, ezért konkrét kérdéseim lennének. Minőségi stratégia, nagyon várjuk a Skóta, illetve a Skóta jelentés kiváló volt. A kötelező címkézés tekintetében egyetem, hogy a fogyasztók ezt akarják, ez az egyik olyan intézkedés, ahol tényleg az európai termékeknél a minőséget tudjuk biztosítani a fogyasztók számára. Ezt nagyon pozitívnak tartom állatszállítás. Tudjuk, hogy dolgoznak ezen. Megint íz kollégához csatlakoznék, hogy a lényeg a jó végrehajtás. Nem feltétlenül több jogalkotásra van szükség. Hogyha a tagállamok a jelenlegi jogalkotásra teljesítik, akkor nincs szükség plusz jogalkotási eszközökre. A hátrányos helyzetű területekkel kapcsolatban a helyzet bonyolult, de ha jól értem, illetve szeretnék a biztos úrtól jelzést kapni arra, hogy milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Grazie, Schmidt, Vacevov. Köszönöm, Schmidt kolléga, Vacevovski kolléga, aztán... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos úrnak, hogy bemutatta a jogalkotási munkatervet. Mindegyik nagyon fontos téma. A következő kérdést szeretném föltenni. Számos demonstráció van marha és jufélék tenyésztői részéről, és konkrétan az állatok jelzésével kapcsolatban. Belga, hol a német vállalkozások nagyon drámai módon bemutatták nekünk, hogy milyen bürokratikus harcot vívnak a rendszerrel. Egyikük azt mondta, hogy az rendben van, hogy az állatok pihenni tudnak minden nap több órát is, viszont az akár 60 éves vállalkozóknak is több órát kell komputer előtt tölteniük az administratív tevékenységek ellátása miatt. A rendszer egyáltalán nem logikus, az adatok nem teljesek, és nem igazán lehet nyomon követni, hogy mi is történik az egyes állatokkal. Azt szeretném kérdezni, hogy ön is hallotta ezeket a jelzéseket, illetve szeretném megkérdezni, hogy a bizottság gondolkozik-e azon, hogy megváltoztassa ezt a helyzetet. Egy másik téma GMO kérdése. Szeretném megkérdezni, hogy mi az ön véleménye erről a témáról. Az Európai Unió támogatja a biodiverzitást, diversifikációt, és a GMO ez ellenébe hat. A GMO kizárása például a pénzügyi támogatásból megoldásként ezt figyelembe veszik el. Bové úrral egyetértek, a, a nagy farmok problémájával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ezzel a problémával foglalkoznia kell, hiszen a gazdálkodás változik, gyakorlatilag hatalmas ipari szektorá válik, és ez az állatjólét, az egészség, emberi egészségügy szempontjából sem pozitív, úgyhogy szeretnék csatlakozni Bové úr aggájaihoz. Köszönöm. Presidente Niculescu. Domnule comisar, trei întrebări scurte și foarte precise. Ați uh, prezentat deja... Köszönöm. Három rövid kérdésem lenne a biztos úrhoz. Bemutatta a munkatervet, jogalkotási munkát. Tudom, hogy nemrég uh, fontos találkozója volt az Európai Fiatal Gazdák uh, Szövetségével, és a fiatalok gázemügyezéseivel foglalkozott, úgyhogy szeretnék tájékoztatást kapni arról, hogy ez a vidékfejlesztés programjába bele fog -e kerülni, és ezt hogyan lehet majd hatékonyabbá tenni. Aztán szeretném tudni, hogy konkrét intézkedésekről gondolkoznak-e a mezőgazdasági vállalkozások fönnmaradásának támogatására vonatkozóan, aztán a francia és német kormány által aláírt bejelentés vagy a kapcsolatban, amelyben nyilatkoznak a kap jövőjéről. Gyakorlatilag Franciaország és Németország elutasítják a közvetlen kifizetési rendszert, és véleményük szerint a tagállami költségvetéshez kell, hogy ezek tartozzanak. Nem igazán értem ennek a mondatnak a jelentését, amit idéztek a dokumentumból, úgyhogy szeretném, hogyha kommentát fűzne ez a témához is. Köszönöm. Még két hozzászóló Rubix kolléga. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt gandarījumu. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy biztos úr ellátogatott ide a szakbizottságba. Örülünk annak, hogy sokszor alkalmat talál erre és jónak találom azt is, hogy nem csak a kormányokat hallgatja meg, hanem az európai parlamenti képviselőket is, akik a szavazóikat képviselik. Lettországban a választóim amiatt aggódnak, hogy sokat beszélünk a közvetlen kifizetések újraegyensúlyozásáról. Elképzelhetetlen és elfogadhatatlan, hogy ezen kifizetések egyes országokban 6-szor, 8-szor, 10-szer magasabbak, mint más tagállamokban. Hogyan képzelhető el, hogy ezeket a kifizetéseket eltöröljék? Vannak olyan vélemények is, hogy az, az előállítással, tehát a termeléssel kell kapcsolatot állítani ezeket a kifizetéseket mások nem így gondolkodnak. Hogyan lehetne igazságot tenni ezen a területen? Álves kolléga következik. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, os produtores de Biztos úr, a régiónban a gazdák nagyon aggódnak, én magam is aggódom, hiszen az ajánlati szabályozás érvényessége lejár, és a szakmák közötti egyeztetés kérdése is nagyon kétséges. Nagy multinacionális szervezetek és más szervezetek kezébe kerül a mezőgazdasági termelés, ez nagyon kiegyenlítetlenné teszi a piacot. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy maga hogy látja ezt a helyzetet, illetve, hogy a kínálati szabályozásra vissza lehetett érni, ahogy ez például Amerikában bejelentésre került Elhangzott Lewandowski biztos úr részéről, hogy el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a kap számára kevesebb pénz fog rendelkezésre állni. A regi bizottságban beszélt erről. Szeretném tudni az ön véleményét erről. A piacabályozási eszközök tekintetében ki fogják-e bővíteni mindezt? az előállítókon és a feldolgozókon túl, tehát a, az elosztási rendszer szerepelni fog ebben, vagy nem? Utolsó hozzászólás. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden tenném fel a kérdésemet, egyetlen kérdésről van szó. Közvetlen kifizetések a témám. Bulgáriában, illetve Romániában. mindannyian tudjuk, és bizonyára ön is, hogy Bulgária és Románia esetében a közvetlen kifejezetéseket csak részben kapják meg a gazdák, és az elképzelés, elképzelések szerint 2016-ig marad meg ez a rendszer. Itt a szakbizottságban már számos alkalommal feltettük ezt a kérdést, és az alak, az a nézet alakult ki bennem, hogy ez a kettős mérce, ez a diszkrimináció, ez nem tetszik a kollégáknak sem. A bizottságnak szándékában áll-e, hogy ezt megváltoztassa, illetve, hogy Bulgária és Románia számára lehetővé teszi a közvetlen kifizetések teljes mértékét, hiszen ne felejtsük el azt, hogy a nyugdíjasok után a gazdák a legszegényebbek Bulgáriában, illetve Romániában. Morvai asszony elszó, tessék. Magyar nyelven szeretnék kérdezni a 2011-es magyar elnökséggel kapcsolatban. Mik a főbb elvárásai vagy várakozásai az Európai Unió mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosának? Milyen főbb jogalkotási területeken vár együttműködést a magyar agrárkormányzattól? illetőleg a közös agrárpolitika two thousand and thirteen utáni jövőjével kapcsolatos tervezés várhatóan hogy fog állni a magyar elnökség idejére és ott milyen hangsúlyok vagy milyen elképzelések lesznek? ezenkvül a magyar gazdák különösen a kis és kisgazdák családi gazdák közepes üzemméretű gazdaságok gazdái nagyon várják azt hogy végre ne csak elszenvedői hanem alaktói is lehessenek az agrárpolitikának eh, európában és eh, ezzel összefüggésben kérdezem hogy az európai unió mindig legalábbis szavakban hangsúlyt eh, helyez a civil szervezetekkel és szakmai szervezetekkel való együttműködésre felmérésre a döntés előkésztésben milyen formái lesznek ennek hogyan készülhetnek a magyar gazdák az elnökségre tudom hogy ez a kormányzatnak is felelőssége őket is majd megkérdezzük de az európai unió hogyan óhajt gondoskodni arról hogy a magyar gazdák e, befolyásolhassák a döntéshozatalt és végül e, mi az elképzelés arról hogy az új tagállamok és a régi tagállamok között a támogatásokban meglévő e, jelentős különbség Eh, hogyan fog alakulni eh, hosszú távon eh, mert félő hogy mire elérjük az átlagos szintet addigra már teljesen kiesünk a versenyből például mi magyarok a magyar gazdák. köszönöm szépen! Bene, abbiamo fatto... Rendben. Nagyon hosszú kihallgatás elé állítottuk a biztos urat, ezért elnézést kérünk Kérjük, hogy mindenkinek adjon választ, a szó. Et combien de minutes vous m'offrez, monsieur le président? Hány percet kapok, elnök úr? Nézzük csak. Igyekezni fogok a lehető legtöbb kérdésre választani, de azért megértésüket is kell kérnem. Vannak dolgok, amelyekre most nem térek ki, megmondom miért nem. Először is a jövőbeli közlemény, tehát a jövőbeli mezőgazdasági politikára vonatkozó közleményre nem térek ki. Képzeljék el, itt ülhetnének valamennyien itt a menni, és amíg az Európai Bizottság a szöveget nem fogadta el, nem foglalhatok állást az én szöveg, az én pozíciómban a bizottsági javaslatokról beszélünk, ezért nem csak az enyémek ezek. Persze bízom, hogy lehetőleg az elfogadott szöveg közel kerül ahhoz, amit én akarok, de azért azt meg kell kérnem önöket, értsék meg, nem tudok most állást foglalni egy olyan dologgal kapcsolatban, amelyeket november 17-én délután bemutatok önöknek. De ez a jövőben van. Tudom, önök is türelmetlenül várják, nem akarok semmit eltitkolni, de most nem tudok olyas valamit bemutatni, aminek jogi szempontból nincsen értéke. A második pont a francia-német álláspont leírása. Nyilvánvalóan akkor a minisztereket kell meghívni, ha önöket ez annyira érdekli. Tehát a 27 tagállam álláspontjával kapcsolatban én nem fogok külön-külön elmondani semmit, tehát nem fogok erre kitérni. A tanácssal kell ezt megvitatni. Az együttdöntési eljárás keretei között önöknek van erre lehetőségük. Arra az álláspontra tehát nem tudok kitérni. Tehát sem erre a két tagállamra, sem a többi tagállamra nem tudok külön kitérni. Ezt a tanács vitatja meg. szerencsés dolog, hogyha a tagállamok felvetnek kérdéseket, aggájaikat közlik, álláspontjukat előkészítik, de én nem fogok erre reagálni, még akkor sem, ha Franciaország és Németország két nagyon fontos tagállam és amennyiben természetesen fontos szerep jut nekik a döntéshozatalban, ezt mindenki megérti, de az összes többi tagállam jelen van. Tehát nem akarok kitérni tagállami pozíciókra. És egy csomó olyan kérdés is feltettek, ami nem esik az én hatáskörömbe. Például Dali biztos úr hatáskörébe esik, tehát a GMO, géntechnikailag módosított szervezetek, az állatok szállítása, azonosítása, stb. Remélem egyetértenek azzal, hogy csak ott foglalok állást, ami az én hatáskörömbe esik. A többivel forduljanak kérem a kollégákhoz. Végül is most kizártam azokat a dolgokat, amelyeket, amelyekért nem vagyok felelős. Aztán felvetődik még egy téma, a kereskedelem témája. Hogyha agrár kereskedelemről beszélünk, az összefügg. A Mercosur kérdésében pillanatnyilag nem tudom, hogy mit mondott Karel de Vucht kollégám az argentinoknak. Azt tudom viszont, hogy mit akarok tenni. Nem fogok tudni álláspontot a mezőgazdasággal kapcsolatban bemutatni, amíg nem születik meg egy hatás mellett, és remélem év végéig megkapom a hatásvizsgálatot, akkor tudok esetleg belemenni valamibe. Utána javaslatokat készítek, ami, amit az Európai Bizottság természetesen a mandátuma szerint lehetővé tesz, de előtte nem tudok semmit ígérni. Transzparens vagyok, átlátható a munkám, és a jövőben is ezt kívánok maradni. A bizottságnak, az Európai Bizottságnak persze van tárgyalási mandátuma, a tárgyalások pedig még folynak. Tehát kérem, fogadják el, ha a piacnyitás az európai gazdaság számára előnyös lenne, akkor összességében, gondolom, akkor nem szabad elmenni addig, hogy hogy feláldozunk azokat a beruházásokat, amelyeket az európaiak a saját területükön a minőség érdekében megtettek. Vannak olyan határok, amelyeken én sem tudok túlmenni, és a Mercosur tárgyalások idején előállok az én javaslataimmal. Ami Kanadát illeti, ott sincs gyors haladás, legalábbis az én mandátum megszületése óta túl nagy haladás nem történt. Tudnélik, Kanada esetében is elmondhatom, hogy meglehetősen óvatosak. Ők is, mi is persze vannak érdekeik éppen a tej területen. aztán a földrajzi eredet megjelölés, és fontos dolog, ha nem tudunk haladni, ők semmire sem hajlandók, akkor miért kellene nekünk kedvezményeket tennünk? Persze Marokkó is felmerült, ez még a régi bizottság tárgyalásának az eredménye. Ezt most kéne ratifikálni a parlamentben, ezt a megállapodást, tehát önökön a sor. Ezt a megállapodást a régi Európai Bizottság alatt tárgyalták meg, de teljes liberalizációról nincsen szó paradicsom, zöldség és gyümölcs esetében ilyen nincs, tehát igenis vannak védelmi rendszereink, biztonsági intézkedéseink, amelyekkel közbe tudunk avatkozni, ha nehézségek merülnek fel, például a paradicsom területen is. Most pedig az egyes kérdéseket szeretném röviden megvizsgálni. Ami a közös levelet illeti, erről már röviden beszéltem. A kérdés persze az, hogy miért tájékoztattam a sajtót és nem a parlamentet. Azt kell, hogy mondjam, nem tájékoztattam a sajtót. Ez nem ment ki a sajtóhoz, ez a levél részemről. Nem tudom, hogy jutott el hozzájuk. Ez egy belső levél volt. Négy biztos írta ezt a bizottság elnökének, ezt a levelet. Amíg nincsen reakció, nincsen döntés, ami pedig nincs, addig nem tudunk előnyilatkozni. Ezt tisztába kell tenni ezt a dolgot. Valahogy eljutott a sajtóhoz a levél. Ha tudtam, hogy ez így alakul, akkor tájékoztattam volna személyesen önöket, de én nem tájékoztattam a sajtót sem. Tehát ez egy bizottsági dolog lett volna, csak nyilván eljön az ideje annak, amikor ezt meg tudjuk vitatni. Azt is meg kell beszélni persze, hogy a közös stratégiai keret mit fog majd tartalmazni. A végrehajtást meg kell vizsgálni, tehát mondom, a rendeletek külön vannak, a költségvetések külön vannak, a célkitűzések is külön vannak. A végrehajtásban persze aztán vannak hasonló projektek, átfedő projektek, ezért ezt világosabbá kell tenni, nagyobb transzparenciára kell jutni. Annak érdekében, hogy a régiók, a célok, a rendeletek mm, megtárgyalása során egyfajta koordinációt megléphessenek és javíthassák a koordinációt. Tehát nem programok, irányelvek vagy költségvetési sorok összevonásáról van szó, nem erről van csak szó, hogy a stratégiai keretet így jobban lehet vég gondolni. Mindig meg kell nézni, mit lehet finanszírozni, van egy végrehajtási keret, amelyeken belül a tagállamoknak előírják, hogy hogy kell a pénzeket felhasználni. Persze minden tagállam igyekszik koordinálni a mindenkori minisztériumok, a hatáskörrel rendelkező minisztériumok ezt megteszik, több van, tehát a vidéki fejlesztés, stb. Tehát nehogy két alapból finanszírozunk egy dolgot, vagy fordítva túl sok dolgok ne kerüljenek be a finanszírozásba. És a régiók munkájának megkönnyítése érdekében igyekszünk a szabályokat megalkotni európai szinten. Mindeddig még nem volt szó egy legislatív vagy jogalkotási csomagról. Hát nézzük meg most a tej kérdését, tejtermékek kérdését. Vannak javaslatok ezen a területen, ezt el tudom mondani. A termelői szervezeteket kívánjuk megerősíteni, szerződéseket akarunk kötni, a termelői szervezeteket erősebbé tegyük, és akkor nagyobb lesz a transzparencia. Aztán a reformcsomagról, ami a válságcsomagot illeti, válságkezelési csomagot, ezt is itt kell megvitatnunk. Ami a válságkezelési eszközöket illeti, és a piaci intervenció kérdését illeti, az a tervem, hogy végső intézkedésként ezeket meg kell tartani, ha szükségesé válik. Nem adjuk fel az intézkedés lehetőségét, ez egyfajta biztonsági háló kíván lenni. Vegyük most a gabonapiacokat. Már tegnap elmondtam a mezőgazdasági miniszterek tanácsán elmondtam, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel követjük az eseményeket, de hát varázspálcám nincsen, az elődömnek sem volt. Így nem tudom gyorsan megoldani a problémát. A rendelkezésre álló eszközöket felhasználjuk, például meglévő állományokat, árpát, nem tudom, hogy mennyiség van például árpából, de azért fel lehet használni, és ezt évvégéig a piacra tudjuk dobni. Minden esetre egy egyértelmű helyzeti értékelésre várok, éppen az idei betakarítási eredményekre vonatkozóan, akkor tudjuk ezt rendbe hozni, de a tanácsnak egyértelműen elmondtam, pillanatnyilag nőnek az árak. Ez összefügghet esetleg az ukrán döntéssel is, hogy nem exportálnak gabonát, ami a termelést illeti nem az a helyzet, mint 2007-2008-ban. Az elmúlt öt év átlagánál járunk a termeléssel. Tehát tulajdonképpen hiányról nem beszélhetünk a gabonánál. Nem ilyen miatt emelkednek az árak. Egy további kérdést vetnék fel az árak ingadozása, volatilitása, a spekuláció kérdése. Egy közös fellépésem volt Bárnyi biztos úrral, intervenció keretében. A származékos ügyleteket kívánjuk szebbé szabályozni, nagyobb transzparenciát akarunk, és én ebbe teljes mértékben részt veszek. A mezőgazdasági nyersanyagok és egyéb nyersanyagok az élelmiszerek összefüggésében van nekem szerepem, és világossá kell tenni, hogy, hogy mi történik a piacon, a spekulációval szembe akarunk szállni. Nagyobb átláthatóságot akarunk teremteni a piacokon, ami a jogalkotási csomagot illeti és a menetrendet. Lion úr azt mondja, hogy egy kicsit túlterhelt a dolog. Persze, de azért nem egyidejűleg történik itt minden a minőség és a tej kérdésében évvégéig tudunk lépni a csomag vonatkozásában. Aztán a következő évben szerintem el lehet fogadni a szövegeket, a tanács és a parlament dolga, ez persze. Aztán egy további csomag, aki júliusban kerül ki a reform kapcsán. Először egy közleményt készítünk a stratégiai irányvonakkal, orientációval, aztán meghallgatás következik a tanácsal és a parlamenttel minden esetre egy orientációs dokumentum jön majd az Európai Bizottságtól. Ez azért jó, mert ez vita alapként szolgálhat, és az önök és a tanács megjegyzéseit be tudjuk majd venni ebbe, és júliusra ezt a csomagot elő lehet készíteni. Ami pedig a végrehajtási rendelkezéseket illeti, már elmondtam a koordinátorok körében, a mezőgazdasági szakbizottságban lévő koordinátorok körében igyekszünk egy lehetőségek keretei között egy minimumot elérni az alkalmazkodásban, a kiigazításban, és elő tudjuk készíteni a jogszabályokat. A költségvetésben a stratégiai orientáció, tehát természetesen a kap költségvetéséről beszélek. Úgy vélem, hogy a bizottság elnöke készített menetrendet, ezt elmondta a plenáris ülésen, a beszédében. Én úgy látom, hogy első szakban egy midterm review-ra kerül sor, és utána jön a közlemény, tehát egy félidős felülvizsgálat. Ami a jogalkotást illeti a midterm review keretében, az az első lépés, utána pedig a reformcsomag jön. Tehát ilyen módon kell ezt megvitatni. A jogalkotási csomaggal haladni kell természetesen, a kap jogalkotásával kapcsolatban mondhatom ezt, hogy a gazdák 2014 utánra kapjanak valamilyen perspektívát. Éppen ami a vidékfejlesztést illeti, 2013-ra fogadtunk el törvényeket, de szükség van a jogalkotási projektre ahhoz, hogy en, ezen túltervezzünk ez költségvetést kérdése, és ezt nem csak az Európai Bizottság tudja tisztázni. Nicholson úrnak válaszoltam. Hát, hogy a sajtót, sajnos már nincs itt a sajtótájékoztatása a parlament előtt. Ha meghívnak, jövök, nagyon szívesen vagyok itt minden esetre ugyanazt a mondani, hogy ez egy belső bizottsági eljárás volt még akkor. Az, hogy kikerült a sajtóhoz, ez nem az én szándékom volt. Hajszling úr, nyilvánvaló, hogy a nyilvános konzultációt folytatjuk, hm. miközben támaszkodunk a közleményre a Bové jelentés kérdésében, hogyan folytatódik ez hm. bizonyos területeken jogalkotásban haladnunk, lehetőleg nagyon gyorsan kell haladnunk. Átnéztük nálunk, hogy mi történik, de számos olyan elem van, amelyben nem egyedül döntök. Nem csak tőlem függ ez, mint mezőgazdasági biztostól, az iparért felelős biztos, természetesen az élelmiszeriparban is érdekelt, tehát ilyen értelemben önnek is van beleszólási joga, vannak versenyjogi problémák vagy témák. Minden esetre ezekkel a kollégákkal egyeztetni kell, amit megszületik a dokumentum, és akkor meg kell nézni, hogyan tudunk eljárást indítani, hogy az élelmiszer feldolgozás egész témáját meg tudjuk vizsgálni valamennyi hatáskörrel rendelkező biztos szempontjából, nem csak engem érint ez. Ami a minőségi csomagot illeti, Nyilvánvalóan lesznek olyan javaslatok, hogy egyértelművé kell tenni az eredet megjelölés elhelyezését, konkrét termékeket, helyi termékeket egyértelműen kell jelölni, vagy a hegyvidéki térségekből származó termékeket is jelölni kell. Jegle asszony azt a közös dokumentumot hogy tudjuk végrehajtani, akkor, ha majd kész az javaslat. Egyelőre ez egy kezdeményezés szintjén van, pontosabb szövegeken még nem dolgoztunk. Gabonára már válaszoltam. Vidékfejlesztés. Ezzel kapcsolatban is több kérdés volt. Ez természetesen a kap egy fontos pillére marad továbbra is, fontos költségvetési tétel marad, és a javaslatainkkal úgy igyekszünk eljárni a közleményt követően, hogy lehetséges intézkedéseket csomagja szülessen meg. Az intézkedések célja, hogy helyi termékeket fejleszünk, terjesszünk jobban, kisebb helyi piacokat erősítsünk, de azért az innovációt se akadályozzuk. De mint mondtam, a 17 egy dokumentum majd ezt tartalmazza. És mégis elmondta, hogy néhány dolgot pedig nem akartam. A versenypolitika kap összefüggései. Nem tervezem, hogy megváltoztassam a versenyjogi szabályokat Európában. Van versenyjogi biztos Európában, és van az Európai Működését Szabályozás Szerződés is, és ez tartalmazza, hogy a mezőgazdasági szektor különleges vonásai alapján először közös piaci szervezeteket határoz meg, és itt lehet külön versenyjogi szabályokat tisztázni kivételeket nem kérek újra, csak azokat, amelyeket a szerződések tartalmaznak. A lényeg az, hogy a piacok működését nem szabad akadályozni, minden esetre a versenyjogi szabályokat nem tudom megváltoztatni, az Európai Uniót szabályozó szerződést be kell tartani, méghozzá a mezőgazdaság vonatkozásában is többek között. Számomra ez elég egyértelmű helyzet. Vagyis ne keverjük a különböző dolgokat, vannak különleges vonások a mezőgazdaság területén, és ezeket figyelembe veszük a versenyjogi szabályozásban is, és ezt a közös piaci szervezésben is meghatározzuk. Ezt szerettem volna rögzíteni, hogy ne legyenek félreértések. Ranz Garcia asszony. a különböző eredet megjelölések kategóriái, ez majd szerepel a csomagban. Igyekszünk majd egyértelműbb definíciót alkalmazni, annak a hagyományos termékeink, ezt már mondtam. Nem tervezem, hogy egy működő dolgot tönkre tegyek. Az egész rendszert akarjuk átláthatóbbá tenni. Az eredet megjelölés földrajzilag védett eredet megjelölés, stb. Ezeket a kategóriákat tisztázni kell, hogy a szakmai szövetségek, amelyek ezen a területen dolgoznak, képesek legyenek világosan látni a munkájuk végzése során. Kereskedelmi politika és kap közötti koordináció, meg asszony, már válaszoltam erre is, időközben van koordináció, Tudom, hogy milyen határok vannak itt, nincs bajom a kereskedelemmel. Az európai élelmiszer kereskedelem az egyik legfontosabb terület az EU-ban, exportálni is lehet, de nyilván vannak olyan határok, amelyeket nem lehet átlépni, mert az európai mezőgazdasági modellt nem akarjuk veszélybe sodorni, hiszen erre költjük az európai adófizető pénzét. Tehát a tejjel kapcsolatban kvóták még vannak 2014-ig, most 2010-ben azt javasoljuk, és remélem, hogy 2011-ben megszületik a döntés. Tehát a javaslatunk az, hogy a kvótákkal párhumasan olyan rendszereket tudjunk bevezetni, amelyekkel jobban megszervezhetik magukat a termelők, jobban jelen lehetnek a piacon, jobb szerződéseket tudjanak kötni, az árak és a mennyiségek vonatkozásában. A csomagomból majd kiderül az is, hogy ígéretet teszek arra, hogy a mandátumon végéig, a kvóták végéig készüljön egy jelentés, és ha intézkedésekre van szükség, vagy adott intézkedéseket tovább kell fejleszteni, éppen hogyha nem elég, a, nem elég és stabil a helyzet a tejszektorban, akkor valamit tennünk kell. És ezt le, minden esetre 2015-ig vannak a, fennállnak a tej kvóták. A fiatal gazdákat illetően Nikolesz úr legyen türelemmel, meglátjuk. Az új, vagy a fiatal gazdák nem csak fiatal gazdák vannak, hanem vannak idősebb gazdák is, akik most kezdenek dolgozni, tehát ezt már elmúlt héten is elmondtam, hogyha a fiataloknak nem tudunk bizalmat adni, bizalmat szavazni, akkor a kap reformja eleve elbukik. Tehát hiszen ehhez szükség van a jövőbe vetett bizalomra. És itt konkrét intézkedésekre van szükség, hogyan tudunk segíteni egy gazdaság létrehozásában, a további működésben. És itt az egyes tagállamok sokszínűségét tiszteletben kell tartani. Ezzel úgy vélem az összes kérdésre válaszoltam Lewandowski úr. A gapra hiányzik a pénz. Igen, igen, emlékszem, a ketrecek, a tojóketrecek. Igen, az állatok védelméről, állatok jólétéről, hát ez egy műszaki probléma. Hallom, erről nem az Angolul mondom akkor. Nagyon jól emlékszem, hogy ezt a kérdést a meghallgatás során is föltette, az én meghallgatásom során, és akkor azt válaszoltam, hogy ez az állat jólétre tartozó téma, és nem a mezőgazdasági biztos portfóliába tartozik. Dali úr készen fog állni arra, hogy válaszoljon, hiszen az ő feladata az állatjóléti szabályozás, nem a mezőgazdaság biztos. Köszönöm, hogy ezt tisztázta, ez sokunk számára új? Nem hiszem, mondja biztos úr, hiszen a portfólió felosztása a bizottságon belül egyértelmű. Az állatjólét, élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem, a Dali biztos úr portfóliójába tartozik. Elnök úr, köszönöm, gyorsan hadd reagáljak. Minden lobby szervezet az Egyesült Királyságban azt kéri, hogy ön kell, ön ne vegyen fel kapcsolatot, és az a véleményük, hogy nem ő a megfelelő ember erre. A té- erre. Biztos úr válasza, igen, ebben a témában nem vagyok a megfelelő ember. A költségvetést illetően mindig is elmondtam, nem tudom Lewandowski úr mit mondott a kappal kapcsolatban, a költségvetési résszel kapcsolatban, hogy az egész költségvetés viszonyában ez hogy alakuljon. Tehát meg kell nézni, hogy hogyan növekszik, hogyan alakul az EU költségvetés. Egyébként azt gondolom, hogyha az ambíciózus célokat a kap vonatkozásában fenn akarjuk tartani, akkor ehhez az eszközöket, a forrásokat biztosítani kell. Úgy gondolom, ezzel kimerítően válaszoltam. Közvetlen kifejezés és más témák, amelyek kap reformhoz tartoznak, erről majd a közlemény benyújtásokat fogunk beszélni. November 27-én ezt egyébként már a prezentációban is említettem. Igen, ez igaz, elfelejtettem ezt a témát. Morvai asszony azt kéri, hogy a magyar elnökség prioritásairól beszéljek. Én nem ismerem a magyar elnökségkel majd, hogy a prioritásokról döntsön. A ki, kis vállalkozók a gazdák bevonása. Ezzel kapcsolatban majd november 17-én egyértelmű utalásokat fogok bemutatni a kisvállalkozók tekintetében, a helyi feltételek tekintetében, úgyhogy ezzel a témával foglalkozunk. Igen, a múltban is foglalkoztam ezzel a témával, de majd a javaslatomban fog szerepelni. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Dacsánnak. Köszönöm ezt a sokadik megbeszélést. Talán jobban kéne szerveznünk a munkánkat. Mindkét intézet nagyon intenzív munkát végez. A biztos úr által bemutatott program nagyon sűrű, jogalkotási csomagok, kapjövő, úgyhogy a találkozóink során talán a biztos úrtól ezt fogom kérni, hogy jöjjen gyakrabban a bizottságunk elé, de az biztos, hogy jobban meg kell szervezzük a munkánkat nem lehet egy délután során minden kérdést föltenni. Próbáljuk úgy szervezni a munkánkat, hogy a nagy kérdések témájában rendszeresen kérjük a választ a biztos úrtól, és a biztos úr természetesen el fogja mondani a véleményét. És azt se felejtsük el, hogy mi jogalkotók vagyunk, hogy most már nem egy véleményadó parlament vagyunk, ezért a végső felelősség a miénk is lesz, ezért mi nekünk kell megfelelően kezelnünk ezt a felelősséget. Nem egyszerűen kérnünk kell, hanem tennünk is kell, javaslatokat kell adnunk, együtt kell, hogy dolgozzunk. Még egyszer köszönet Dacsen Csolosz biztos úrnak, mindenkinek köszönet, egy perc szünet, és folytatjuk a munkánkat a workshoppal. Köszönöm. Possiamo iniziare? Folytathatjuk a munkát? Elizabeth Jégel -e lá. Elizabeth Jégel itt van. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Prendete posto. Department B, vedo. B osztály, mindenki itt beszélget. Allora iniziamo col punto 5 all'ordine. Ötös napi rendi pont, nők szerepe a mezőgazdaságban, a vidéki területeken. Megkezdjük ezt a fontos műhely munkát. Először is a teljes bizottság nevében üdvözlöm a szakértőket. Szeli Soltalasszonyt, a Queen's Egyetemről, Belfastból, és Bettina Bokasszonyt a Wageningeni Egyetemről. Mindkettőjüknek nagy köszönet, hogy elfogadták a meghívásunkat. A bizottságunk eh, úgy döntött, hogy eh, saját kezdeményezési jelentést készít a nők szerepéről a mezőgazdaságban, a vidéki területeken. A Elizabeth Jégel kollégánk eh, hát neveztük ki előadónak. A nők hozzájárulása ehhez, a, ennek a szektornak a munkájához, a vidéki területeken az utóbbi években nagyon sokat fejlődött. Ugyanakkor nagyok a különbségek az egyes államok között. Ebben a, a műhely munka keretei között szeretnénk részletesebb információt kapni a nők gazdasági, szociális és egyéb jellegű szerepéről a mezőgazdaságban, a vidéki területeken. Már is átadom a szót, vagy Jégel hogy szeretne először ön hozzászólni, vagy adja meg először a szót a szakértőknek. Szakértők, rendben. Már is átadom Bok és Sortál asszonyoknak a szót, hogy mutassák be a munkájuk eredményeit. Köszönöm. Thank you very much for the invitation uh, to present the... Megköszönöm a meghívást, örülök annak, hogy alkalmunk van arra, Betinának, illetve jó magamnak, hogy ezt megtegyük. Nem lesz könnyű Sally Shortolnak hívnak. Arról szeretnék beszélni, hogy Európában a mezőgazdaságban mi a nők szerepe. Tudjuk, hogy már későre jár, és mindenki fáradt, úgyhogy megpróbáljuk rövidre fogni a dolgot. Arra kértek fel, hogy a mezőgazdaságban a nők szerepéről beszéljek a mezőgazdaságban, tegyek ö, ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy a kap ö, nemi egyensúlyát hogyan lehetne 2013 után javítani. Megkapták ön is ezt a dokumentumot, a teljes dokumentumot. Most megnézem, a következő előadásban arról fogok beszélni, hogy mit tesznek a nők a gazdálkodásban, a farmokon, mi a szerepük, és mindez nagyon szorosan kapcsolódik Bettina Bock kutatásaihoz is. Hogy milyen hozzávérési lehetősége van a nőknek a földterületekhez, illetve, hogy a nők, mint házastársak, gazdák házastársai milyen szereppel rendelkeznek. Beszélek arról, hogy újonnan mezőgazdasággal foglalkozó nőknek mi a szerepe, illetve a jogszabályalkotási javaslatokról is tennék egy-két javaslatot. Nos, tudjuk, hogy Európa szerte elég na- sok színű a kép, sokféle típusú mezőgazdaságot láthatunk, és a nők szerepe is változik a mezőgazdaságban attól is függ a dolog, hogy milyen típusú mezőgazdálkodásról van szó, illetve az európai foglalkoztatási helyzetről is függ. Különbséget tehetünk a régi és új tagállamok között is. Gondot jelent az, hogy nincsenek átfogó, megbízható adatok, tehát nem lehet általános átfogó következtetések, illetve egyáltalán kutatásokat tenni. Ez mindenképpen behatárolja a 2013-as után, 2013 után időszakra vonatkozó javaslatokat is. Láthatnak egy képet, a helyi ír gazdalap hatalmazott fel arra, hogy használjam. Ez egy olyan, ez egy szarvasmarha eladási helyszín, hogy az ember nagyítót vesz elő, akkor kettő hölgy résztvevőt talál ezen a képen, de ha valaki még több hölgyet is talál, akkor azt díjazzuk. Ez hűen tükrözi azt, hogy a nők szerepéről hogyan vélekednek általában a mezőgazdaságban. Tehát alapvetően férfi munkának tekintik ezt. Azonban megnézzük azt, hogy a nők az Európai Unióban mennyire vesznek részt a mezőgazdasági munkában, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon nagy mértékben a családokban, családi gazdaságokban a nők teszik ki a munkerő 41%-át. Aztán különbség van a régi és az új tagállamok között. Az általános modell az, hogy családi gazdálkodásban működnek a különböző gazda- gazdaságok, és az új tagállamokban általában nagyobb a női mezőgazdasági munkaerők száma családokban. Ez egyébként általában az új tagállamok gazdaságáról és mezőgazdaságáról mond valamit, nem pedig a nemi egyensúlyról. Sokan kevesen tudnak arról, hogy a nők mennyiben vesznek részt a mezőgazdasági munkában, a statisztikák sem mutatják ki ezt megfelelően, általában alál, alulbecsülik ezt. Az az elképzelés, hogy a férfiak munkáját helyettesítik eh, néha, illetve eh, szezonális munkát a szezonális munkát is sokszor összekeverik a statisztikák a mezőgazdasági munkával. A következő táblázat szelektív adatokat tartalmaz arról, hogy a nők milyen mértékben vesznek részt a mezőgazdasági munkában a régi és új tagállamokban. Láthatjuk, hogy Lettországban, Litvániában milyen magas arányban, például Írországban, Dániában viszont nagyon alacsony. Kérdés, hogy ez mennyire pozitív, illetve, hogy a mezőgazdaságban megvalósul el a nagyobb nemi egyensúly. A kap egyik témája a farmok vagy gazdaságok diversifikációja, hiszen ez is lehetővé teheti a bevétel növelését. Ezzel kapcsolatban nincsenek EU-s szintű statisztikák, de ö, nemzeti statisztikák, tanulmányok vannak. A nők igenis aktívan részt vesznek a diversifikációs elképzelésekben. Sokszor a nőknek magasabb az iskolai végzettsége, tehát jobban el tudnak látni egy vállalkozást, és a stratégiai gondolkodás is inkább nekik tudható be. Ezáltal kicsit rugalmasabban lehet a gyermekek ellátását, nevelését, a gazdálkodási tevékenységet és egyéb tevékenységet összeegyeztetni. A nőket sokszor jobban érdeklik az új kezdeményezések, amelyek a tipikusan eh, kisebb tőkeigényűek, viszont lehetővé teszik a diversifikáció növelését, és ez szerepel majd az ajánlásaink között. Itt is különbséget kell tenni az új tagállamok és régi tagállamok között. Az új tagállamokban nem mindig van meg az infrastruktúra ahhoz, hogy ezek a diversifikációs kezdeményezések megfelelően kifejlődjenek. hiszen, illetve mellékesen még megjegyzem, hogy azért valamennyi tőkebefektetésre a diversifikációnál mindig szükség van. A nők a gazdálkodáson kívül is dolgoznak, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjanak a gazdaságok. A nők tehát a mezőgazdasági tevékenységen kívül más módon is dolgoznak. Régió függő, hogy pontosan mivel foglalkoznak a, ezek a nők, illetve attól is függ, hogy a vidéki munkaerőpiacon milyen, elér, milyen lehetőségek vannak. Ez is az, azt bizonyítja, hogy mennyire fontosak a vidékfejlesztési stratégiák, és általában a regionális gazdasági stratégiák hiszen ez nagyban, ezek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaságok életképesek maradjanak. Aztán azt is láthatjuk majd a következő táblázatban, hogy a nők és férfiak választásai nagyban függenek ezen a mezőgazdasági tevékenységen kívüli tevékenységtől. Egyébként a mezőgazdaságot sokszor ahhoz képest, vagy a mezőgazdaságról ahhoz képest gondolkozunk, hogy mennyire tud valaki hozzáférni a művelhető földhöz. Nos, ugye az emberek általában vagy öröklik a földterületet, vagy megvásárolják, és hogyha biztosak lehetünk abban, hogy ezek működő utak, akkor el lehet egyáltalán jövőben, a jövőben gondolkodni. Nos, nagyon fontos az, hogy megmaradjon a gazdaságok integritása, tehát megmaradjon a földterület. Egyébként nagyon sokféle jogszabályi keret létezik Európában, azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet, tehát hogy hogyan öröklődik például a földterület, vagy mi egy-egy földterület típus sorsa. Vannak olyan országok, ahol egyetlen örökösé lesz mindig a földterület, Dániában aztán meg kell vásárolni a földterületet, Franciaországban, Németországban a gazda házaspárnak közös tulajdona van, sokszor a házaspár, gazda házaspár gyermeke az egyetlen jogos örökös. Tehát sokféle elképzelés van, gyakorlat van ezzel kapcsolatban, és mindez általában kulturális szempontok, szempontokon, illetve hagyománytól függ. A 2007-es Eurostat adatok értelmében nagyon sokszor a nők nem tulajdonosként, hanem házastársként szerepelnek egyébként. Ezen a táblázatban azt látjuk, hogy mekkora földterülettel rendelkeznek a nők, mint, mint kizárólagos tulajdonosok, és általában a nagyon kicsi földterületeken kell kapcsolatban mondható el az, hogy a nők a kizárólagos tulajdonos, tulajdonosok. Aztán az új tagállamokban nagyon sok a kis gazda, és ugye tudjuk, hogy sok olyan nő van, aki kis gazda. Fölmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni a strukturális kiigazítással, hiszen annak a cél az, azok, az igazából a nagyobb farmokat, gazdaságokat célozza meg, ez pedig ahhoz vezet, hogyha struktúra, a strukturális átállás a nagyobb gazdaságokat favorizálja, akkor nyilván még kevesebb női tulajdonos lesz. Tehát az általános vélekedés az, hogy a férfiak a földtulajdonosak, és sokszor domináns a férfiak szerepe a különböző mezőgazdasági szervezetekben is, például a vidékfejlesztési programok monitoring szervezeteiben is ők vállalnak szerepet. Mint említettem, a nők általában házastársként szerepelnek a különböző statisztikákban, de tudjuk, hogy a stratégiai döntésekben, illetve a mezőgazdasági munkában, a mezőgazdasági munkától eltérő tevékenységekben igenis aktívan részt, részt vesznek a, a nők is, úgyhogy jó lenne, hogyha kiegyenlítettebb lenne itt a viszony a szerepek elosztása. Az Eurostat nem tudott olyan statisztikát mutatni nekem, amely ilyen nemi lebontásban szerepelnének a mezőgazdasz mezőgazdászok, a mezőgazdák, de elmondható más tagállamok esetében, például Spanyolország esetében, hogy kedvezményeket adtak azoknak a nőknek, akik elkezdenének mezőgazdasággal foglalkozni. Kérdés, hogy mi a bizonyítékunk arra, hogy ezek a gazdaságok aztán életképesek lesznek. Arra van bizonyítékunk, hogy a nők környezetbarátabb módon űzik a mezőgazdaságot, tehát a női mezőgazdaságok, mez, mezőgazdák elképzelései sokkal inkább megfelelnek a kap jövőbeli elképzeléseinek, tehát végül is piacorientáltabbak. Úgy tűnik, hogy az új mezőgazdaszok közül több a nő, nem tudjuk azonban ezt megmagyarázni. Aztán az Európai Unió jogi és politikai kerete a gender mainstreaming természetesen itt is szerepel. Nincs túl sok bizonyíték arra, hogy eddig ez mennyire valósult meg. de tipikusan a férfiak, mint tulajdonosok kapják a ö, közvetlen kifejezéseket Kérdés, hogy ezt meg lehet-e változtatni, hogy lehet megváltoztatni. Nem tudom, hogy a gender mainstreamingnek lehet-e hatása egyáltalán a föld tulajdonos miben létére, de azért a jövőben lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni. A független vállalkozók házastársairól, házastársainak egyelő bánásmódjáról szóló irányelv természetesen vonatkozik a mezőgazdák feleségére is, például gyesre és egyéb kérdésekre vonatkozóan. Arra is felkértek, hogy a fiatal női mezőgazdászok helyzetét tárjam fel, hogyan lehetne azt elérni, és egyáltalán miért célkitűzés az, hogy több fiú, fiatal női mezőgazdász legyen. Nos, ez először is új foglalkoztatási piaci lehetőség. Tudjuk, hogy a nők például általában kevesebbet utaznak vidéken azért, hogy új munkalehetőséget találjanak, illetve hát a, a vidék munkalehetőségeinek megőrzése szempontjából is fontos ez. E- egyre többször előfordul az, hogy vállás esetén a nők nem tartanak igényt a gazdaságra, és így, hogy így biztosítsák a, a, gazdaság létét. De kérdés az, hogy akkor mennyiben tudnak megvalósulni a nők gazdasági jogai. A 2013 utáni időszakra vonatkozó ajánlások a következő téma. A mezőgazdasági munkáról vannak átfogó adatok, de nincsen megfelelő elemzés. A különböző gazdasági felmérésekről szóló eredményeket megnézhetjük, de a jelenlegi vagy a rendelkezésre álló adatokat is lehetne jobban elemezni. Tehát gyakorlatilag egy összefogó statisztikára lenne szükség, amely, um, amely a női munkaerővel foglalkozik, mezőgazdasági munkaerővel, ez hasznos lenne a döntéshozóknak, politikusoknak is. A vidéki foglalkoztatási piac alakulása nagyon fontos a gazdaságok életképessége szempontjából is. földterülethez való hozzáférés, illetve tulajdonosi viszonyok kérdése. Jó lenne a jelenlegi tendenciákat megváltoztatni, és meg kéne nézni azt is, hogy amennyiben változás következik be, az mennyire pozitív. Említettem, hogy a nők általában környezetbarátabb módon gazdálkodnak. Ezt azt gondolom, hogy alaposabban meg kéne vizsgálni, illetve meg kéne nézni azt is, hogy ez mennyire felel meg a kap jövőbeni célkitűzéseinek, illetve hogy az összefüggésben van-e a földterület nagyságával. Aztán a stratégiai tervezés, a képzés, amelyben általában a férfiak vesznek részt, most azt kéne lehetővé tenni, hogy ebben a házastársak, tehát a nők is részt vehessenek. A gender mainstreaminget hogy lehet hatékonyabbá tenni? hát jobb lenne, jó lenne, hogyha a ezzel kapcsolatos elemzéseket hatékonyabbá tennénk. Tehát akkor kéne csak az ilyen ezzel kapcsolatos programokat elkezdeni tervezni, hogyha az előzőnek az eredményeit már kielemezték. Kérdés, hogy a nők egy-egy programmal kapcsolatban mennyiben profitáltak, és ezen tudásukat hogyan tudják felhasználni a következő programban. Nagyon fontos lenne a nemi egyensúly megvalósítása. Ez például a gazdaszervezetekben nem nagyon működik, ott ugye általában oda a férfiak járnak, hogyha a nők is részt vennének ebben a munkában, akkor az ő szaktudásukra, tapasztalatukra is hagyatkozhatnánk. Még egy dolog. Tudjuk, hogy a kormányzati, kvázi kormányzati ö, szervezetekben sokat tudnak informális módon arról, hogy a nők mennyiben járulnak hozzá a mezőgazdasági munkához. Nos, nagyon jó lenne, hogyha ezt a tudásunkat rendszereznénk, az mindenképpen hozzájárulna ahhoz, hogy a kap nőkre gyakorolt hatását jobban ismerjük, illetve hozzásegítene ez minket ahhoz is, hogy a régi és az új tagállamok közötti különbségeket kiegyenlítsük. A nők mezőgazdaságban játszott szerepe megváltozott, és változóban van Európa szerte, mégpedig különböző módon. Köszönöm szépen a figyelmet! Tack så mycket. Det var intressant. Och... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a beszámoló. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy végig gondoljuk a nemek szerepét is, amikor a, főleg amikor a vidékfejlesztésről beszélünk helyi és regionális munkaerőpiac szempontjából mindenki számára fontos, akár férfi, akár nős férfi, akár női gazda, akár olyan nő, aki egy férfi gazdának a házastársa. A lényeg az, hogy biztosítani kell, hogy a család lehetőleg ugyanazon a területen dolgozhasson. Következő mm, beszámolót Bettina Bok tartja. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném bemutatni, hogy mi is volt a feladatom a tanulmánykészítése szempontjából. A nők szociális helyzete a vidéki területen, területeken Európában. Természetesen részben ez átfedi a női gazdák helyzetéről készült tanulmányt is, de én általában a nők szerepére fogok koncentrálni, és nem pedig a női gazdák szerepére. A feljegyzésemben kulcs elemeket jelöltem meg a nők szociális helyzete tekintetében régió vagy vidéki területeken, hogyan vesznek részt a döntéshozatalban, és az életminőség hogyan alakul, illetve megnéztem, hogy a tagállamok, régiók, szociális csoportok között milyen különbségek vannak, és néhány javaslatot is felállítottam a 2013 utáni kap reformra vonatkozóan Rövid elemzést végeztem a jó gyakorlatokról és a fölhalmozott tapasztalatokról. Ma a legfontosabb következtetésekre szeretnék koncentrálni, ezekről szeretnék beszámolni, hiszen meg kellene beszélni, hogy ezek mennyire fontosak a jövőbeli politika alkotás tekintetében. Először is területi és szociális csoportok között különbséget kell tenni, hiszen a helyzetük különböző, ez egy fontos tanulsága a jelenlegi szakpolitikáknak. Szeretném elmondani, hogy ha megnézzük a nők helyzetét a vidéki területeken, nincs általános hátrányra például bizonyíték. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy minden nő hátrányos helyzetben van. Igazából elég sok a hasonlóság, amikor a statisztikai adatokat elemezzük, például a fizetett munkában való részvétel, döntéshozatalban való részvétel tekintetében, és hogy mennyire elégedettek az élet minőségükkel. Vannak a férfiakhoz képest különbségek, de az egyenlőtlenség, vagy az egyenlőség szintje hasonló, eléggé hasonló a vidéki és városi területek között. Hogy is lehetséges ez? hiszen általánosságban azt gondolnánk, az a közvélemény úgy biztos, hogy úgy gondolja, hogy általában a vidéki nők hátrányos helyzetben vannak. Tehát hogy lehetséges ez? Nagyon fontos figyelembe véve, hogy nagyon sok vidéki terület megváltozott. A szociális, kereskedelmi változások, az üzleti élet átalakulása miatt, a munkaerőpiac, a vidéki és városi munkaerőpiac hasonlóvá vált sok infrastruktúrális befektetés történt, és modern kommunikációs eszközöket is felállítottak. Úgyhogy sok területen a városi és vidéki közötti szakadék csökkent. Kulturális és szociális témában is ez igaz. Ezért kevésbé lemaradott most már a vidéki terület. Persze ez azt is jelenti, hogy, és szeretném bemutatni, hogy nem szabad alulbecsülni a modernizálás szerepét és ennek hatását a vidéki életre. A modern kommunikációs eszközök nagyon sok új lehetőséget biztosítanak, amelyek nem álltak rendelkezésre például tíz évvel ezelőtt. Hogy lehet ezt egyszerűen megfogalmazni? Sok vidéki terület most a nőknek a vidéki és városi területeken hasonló lehetőségeket biztosítanak, például az oktatás, ismeretek, a modern önfejlesztés, vagy önkialakítás, önérvényesítés területén. Persze ez nem jelenti azt, hogy ne lennének problémák, nem jelenti azt, hogy ne lennének korlátok, de ezek a korlátok egészen hasonlóak a vidéki és a városban élő nők között, és a stratégiai helyzet is hasonló. A családon belüli munkamegosztás tekintetében is ez igaz. A szociális csoportok között is vannak különbségek a kevésbé vagy jobban képzett nők között, aztán gyerekes vagy gyerek nélküli gyerekek, férjetett vagy egyedül élő nők, de ezek a különbségek nem kapcsolódnak a város és vidéki közötti különbséghez. De, ugye mindig van egy de. Nem lehetünk általánosságban optimisták. Az, hogy a vidéki hátrány eltűnt, ez nem igaz. Még mindig nagy a különbség az egyes vidéki területek között. Vannak olyan vidéki területek, amelyek még mindig lemaradottak, hogy így fogalmazok, és vannak olyan vidéki területek, amelyek még hátrányosabb helyzetbe kerültek szociális és gazdasági szempontból. Ezek olyan területek, amelyek nagyban fügtek a mezőgazdaságtól, ahol kevés mezőgazdaságon kívüli van. Ezek olyan régiók, ahol a képzettségi szint általánosságban alacsony, kevés a szolgáltatás, és az élet minőség alacsony. Ezek nem feltétlenül földrajzilag távoli vagy területek, hanem inkább olyan szempontból, hogy nem kapcsolódnak be a modern élet eszközeihez a fejlesztési lehetőségek szempontjából állnak távol. Vidéki és nem vidéki a munkaminőség, vagy az életminőség között tehát különbségek vannak, a fejlesztési és önmegvalósítási lehetőségek között nagy a különbség. Vannak olyan területek, ahol erős a hozzáférés, és nem csak földrajzilag, hanem az életminőség szempontjából is közel állnak a városi szinthez és vannak periférikusabb területek, főleg az Európai Unió déli és keleti területein. Ugye a közelebbi helyzet az az északi és nyugati területekre volt érvényes. Szeretném kiemelni, hogy a a vidéki hátrány. Nem feltétlenül a vidéki léthez kapcsolódik, hanem inkább a marginalitáshoz. Ezek olyan területek, ahol az infrastruktúra kevésbé fejlett. Igazából a mobilitás nem jellemző, nem elég jó a hozzáférés az oktatási lehetőségekhez, és a piacok is távol vannak. Ezek olyan területek, ahol kevesebb a hozzáférés a modern informatikai, illetve kommunikációs eszközökhez, illetve olyan területek, amelyek szociális értelemben is gyengébbek, gyenge a szociális élet, ahol az emberek kevésbé érzik, hogy kevésbé érzik otthon magukat, és kevésbé bíznak a fejlődésben, és kevésbé is állnak készen a vidékfejlesztésben való részvételre, készen állnak arra, hogy elhagyják ezt a területet, hogy jobb életet keresnek, mert úgy gondolják, hogy egy jó életminőség, a modern standardok nem elérhetők ott, ahol jelenleg élnek. Ezeken a területeken találtuk azokat a, az úgynevezett régi típusú vidéki nemek közötti munkamegosztás és nemek közötti különbségeket, szociális elszigeteltség jellemzőit, kevésbé állnak rendelkezésre szolgáltatások, és kevés a munka lehetőség. A vidéki területek helyzetének a romlása a következő probléma. Itt a hátrányok összegeződnek, kevés az erőforrás, alacsony az életminőség, a szociális nyomás alatt élnek, és a megfelelő szakmai életre kevés a lehetőség, illetve kevés a támogatás arra, hogy modern vidéki modellek kialakulhassnak. a nők számára, de ez érvényes sok férfi esetében is, és főleg a fiatal emberek esetében. Mit is jelent ez a 2013 utáni kap szempontjából? Először is nagyon fontos azt felismerni, hogy a nők közötti a, illetve a nemek közötti egyenlőtlenség csökkent, ugyanakkor a marginalitással kell foglalkoznunk, azért, hogy megelőzhessük azt, hogy a, a nők továbbra is elhagyják a, ezt a területet. Jobb élet reményében. Persze ez nem csak a nőkre igaz, hanem nagyon sok fiatal emberre is igaz. Általában a fiatalok és a vállalkozásra készen álló emberek hagyják el először a vidéki területeket. Három specifikus tanácsot vagy javaslatot szeretnénk elmondani. Fontos a marginális területekre való odafigyelés, hiszen itt a nemek témája sokkal jobban kapcsolódik a vidéki feltételekhez, mint más területen. Persze a városi területek is vannak különbségek, illetve a vidéki területeken is. De természetesen ezt nem a kap fogja megoldani. Úgyhogy a kap szempontjából szerintünk a marginális területekre kell koncentrálni, újra be kell kapcsolni, újra integrálni kell ezeket a periférikus területeket a központ életébe és a fejlesztésbe. Ez a mobilitás támogatást jelenti, az életminőségbe való befektetést, azért, hogy megérje az embereknek, hogy ott maradjanak, és hogy a helyi fejlesztésben részt vegyenek. Úgy gondolom, hogy először befektetésre van szükség, és csak ezután várhatjuk azt, hogy az emberek ezeken a területeken maguk is aktívan részt vesznek a helyi fejlesztésben. Eltérések vannak a területek között természetesen. Amikor specifikusan a, a nemek közti egyenlőséget vizsgáljuk, gyorsan megvizsgáltam ezt a kérdést, a vidékfejlesztési programokat, és tényleg ez egy csak egy, egy gyors láttekintés, és valószínűleg mélyebben meg kéne vizsgálni ezeket a kérdéseket. Minden esetre a következő, illetve általában ugyanaz a megközelítés. Vannak projektek nők számára, ezek általában hasonlóak mindenhol, és általános vidékfejlesztési programokhoz kapcsolódik mindez. Nem integrált terv, és egyáltalán nem vidéki nemek egyenlőségre vonatkozó tervek ezek. Vidéki megközelítést is alkalmaznak, vagyis felmérik, hogy milyen lehetőségek és milyen konkrét korlátok vannak egy specifikus területen, egy specifikus helyen, és ezt követően kell végig gondolni, hogy hogyan lehet a problémákat megoldani. Ahogy általában a vidékfejlesztés működik. Gondol, úgy gondolom, hogy a női szervezeteket be kell vonni, és a régiókon átnyúló női szervezeteket is, azért, hogy a szociális kirekesztettséget meg lehessen szüntetni, és hogy egy biztonsági háló alakulhasson ki a Egyébként a női szervezetek fontos szerepet játszanak a nők szerepének támogatásában, a vidékfejlesztésben, a Szeli is ezt említette. A régiók, minden régió tekintetében egyértelmű, hogy kevéssé vesznek részt, kevésbé vannak képviselve a bottom-up szervezetekben a nők, amelyek a vidékfejlesztési programokat kezelik. Nem tudom, hogy ez lehetséges-e, de fontos lenne, hogy valaki, lehetőleg a helyi hatóságok elszámoltathatók legyenek, lehessenek a vidékfejlesztési programok tekintetében. Tehát nem csak tanácsadás szintjén vonják be őket, hanem számoljanak be arról, hogy hogyan kezelik ezeket a kérdéseket. És természetesen a monitorozás is fontos, hiszen ha eredményeket akarunk elérni, akkor meg kell néznünk, hogy mit sikerült elérni, és mit nem, és miért. Meg kell nézni, hogy a nemek közti egyenlőség szempontjából melyik programok sikeresek. Még kutatóként, ha rá rá kedvenc témámra, adatgyűjtés és kutatás. Egyrészt rengeteg információt találtunk, rengeteg adatot, statisztikai adatot, de aztán ha megvizsgáljuk, megkeresünk azt, amit tényleg vizsgálunk, igazából a szükséges adatok nincsenek ott. Nagyon kevés nemek szerinti adat áll rendelkezésre régiós szinten. Hogyha azt akarjuk tudni, hogy ténylegesen a régiós szintjén mi történik, akkor másképp kell megközelítenünk a kérdést. Tehát kevés vagy hiányos statisztikai adat a nemek különböző szerepe szempontjából, és hogy folyamatosan összehasonlító elemzést végezhessünk, ezért ehhez nagyon kevés adat áll rendelkezésre, főleg a nehezebb vagy hátrányosabb helyzetű uniós területekre igaz ez. Ezért nagyon keveset tudunk vidéki területeken a nemek közötti szerepek vagy szereposztás változásáról, például a nemi erőszak helyzetéről is kevés adatunk van, a régió, régió közötti határon átnyúló szempontból nem, nem is tudjuk vizsgálni a bevándorlás, kivándorlás kérdését. Sok helyre visszatérnek a nők, de hát ezek más vidéki területről érkeznek. Úgyhogy kiről beszélünk vidéki nők esetén, akik ott éltek, akik oda jönnek élni, vagy akik ideiglenesen ott élnek. Úgyhogy még nagyon sok fontos nyitott kérdés van ezeket meg kell vizsgálni. Remélem, hogy néhányra választottam adni, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Valóban rendkívül érdekes volt az előadás. Tehát van valami a kezünkben, amivel dolgozni tudunk. Kaptunk egy visszaigazolást arra nézve, hogy Igazából sok mindent nem tudunk, illetőleg kevésbé ismerjük ezt a helyzetet, kevésbé tudjuk, hogy mik az okok, és nagyon fontos, hogy többet tudjunk meg erről, hogy lássuk, hogy hogyan alakul ez a jövőben. Most pedig Jegle asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm mindkettőjüknek az előadást. Igencsak tanulságos volt. Sokan új gondolatokat is hallottak, itt új impulzusokat kaptunk, hogy újra végig gondoljuk a helyzetet. Ez rámutatott arra, hogy az Európai Parlamentben már egy sor határozat született az egyenlő elbánás ügyében. Persze meg kell nézni, hogy a végrehajtás hogyan sikerült, és világos az is, hogy meg kell nézni, hol kell még korrigálni a helyzeten, mit tegyünk a jövőben. Itt a mezőgazdasági szakbizottságban, hogyha erre a jelentésen dolgozunk, akkor két aspektus kell megemlíteni, ami számámra fontos. Nagyon gyakran megkérdezik tőlem, hogy miért kaptuk meg ezt a jelentést, miért kértem ide a jelentést ide a mezőgazdasági szakbizottságba. A válaszom egészen egyszerű. Egyrészt a nők a vidéki térségben egy olyan téma volt, amely prioritást élvezett a spanyol elnökség alatt, a három prioritás egyike volt, és nem akarjuk, hogy egyszerűen elmerüljön ez a téma a feledés homályában. És éppen amiről itt beszéltünk, ugye 15 óra után a biztos úrral is nagyjából erről tárgyaltunk, ez nagyon fontos, hogyan alakul 2013 után az agrárpolitika, és ebben a kérdésben a nők, akik vidéki térségben élnek, fontos pillért jelentenek, és nem csak a gazda nőkről beszélek, nem csak a termelőkről, hanem általában a vidéki térségben élő nőkről, és a vidék nők nélkül nem képes létezni, mert akkor a férfiak is elmennek, és kiürül a vidék. Vagyis van egy feladatunk politikai szempontból, olyan keretfeltételeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik a nők számára, hogy vidéken éljenek, ott maradjanak, és megtöltsék élettel és munkával ezt a térséget. És ez egy további aspektus. Az a feladatunk is megvan, hogy valamikor pénzt kell költeni erre. A szép szavak nem elegendőek. Ha nincsen programom, ha nincsen finanszírozási lehetőségem a programokhoz, akkor ez fennáll. Ö, itt az hangzott el, hogy ez a második pillér, ez vagy szubszidiaritás alá esik, és a különböző tagállamok, különböző régiók különböző módon hajtják végre, ültetik át, de hát mindegy. Ez a mi eszközünk, és ezt az eszközt nem akarom elveszíteni 2013 után. A jelentéssel azt akarom világosá tenni, hogy szükség van a második pillére, szükség van ezekre a pénzekre, hogy a nők érdekében is tehessünk valamit a vidéki térségekben. Hát konkrétan más lehetőségünk most eltekintve a tulajdonosi helyzettől, hogyha a nők a tulajdonossá válnak, tehát ők gazdálkodnak, tehát például ha a nőveg, nőnevük szerepel, szerepel az egységes kifizetéseknél, a területalapú kifizetéseknél, de az egy másik dolog. A második pillér szememben nagyon fontos egy további koncentrációs folyamattal is szembesülünk a mezőgazdaságban, ez kétségtelen. Én Baden-Württembergből jövök egyébként, egy meglehetősen erős régió Baden-Württemberg, de egyszerűen azt látom, hogy a városi térségek erősebbek, konkrétabbak, jobban be tudják mutatni magukat, és a vidéket egy kicsit elfelejtik politikai síkon. A célom az, hogy a vidéki térséget fókuszáljam, a vidék strukturális alulfinanszírozottságát kimutassa, mert ez tény a városhoz képest, és a nőknek explicite arcot akarok biztosítani ezekben a térségekben. Tehát, hogy milyen teljesítményt nyújtanak, hogy milyen társadalmi teljesítményt, milyen gazdasági teljesítményt nyújtanak, hiszen ezek a nők vállalkozók is. Erre akarok rámutatni. Úgy vélem, hogyha a jelentéssel ezt sikerül elérni, akkor sokat elértünk. Ez egy saját kezdeményezésű vélemény, jogalkotási szempontból nincs relevanciája, tehát nem törvény, de mindenképpen ez a kap jelentés sorozat egy fontos része, már saját kezdeményezésű jelentés, és ebből kiindulva a követeléseinket mindig megfogalmazhatjuk az egyéb jogalkotási területekre is, és itt jelentkezik a vidéki térség, azt mondom, női projekteket akarok kezdeményezni, a vidéki térségben érő nőknek több lehetőséget akarok adni, ezt üzenjük ezzel, és hát ezzel valahol több hatalmat is adok nekik, tehát mindig hatalomról is szó van, tehát a hatalomjáték az valahol, vagyis éppen ezért fontos nők szervezetteke vannak-e szervezeteik, hogyan tudnak előtérbe kerülni a vidéki szövetkezetekben, szövetségekben, a nők szervezetekben. Ezért mondtuk, hogy következő év márciusáig hagyunk időt magunknak, és az a nagy kívánságom, hogy a régiókban, a tagállamokban a tél során beindul egy vita a női szervezetekben is, a vidéken élő nők szervezeteiben kezdődik, tehát hogy otthon foglalkoznak ezzel. Az európai szint a második pillér, az egy jó dolog, hogy van, de a végrehajtás az a régiókra marad, ott a nőkre van szükség, ott a helyi politikára van szükség, és ezt kell világossá tenni, ezt akarom világossá tenni, itt az Agrárbizottságban is, Lisszabon után, ez az egyik fő célom. Örülök tehát annak, hogy egy megfelelő, motiváló erejű vita alakul ki ma. A kollégáimnak felkínálom, hogy már most, korán lép, lépjenek be ebbe a jelentésbe, legyenek itt, mondják el, milyen fontos pozícióik vannak, ezt mindenkinek kínálom. Természetesen néhányan vannak, akik ezt tudják, akik tudják, hogy én mit akarok, de ezért még elmondom még egyszer, és akkor a normális menet szerint alakulnak majd a dolgok. Örülök előre, örülök ennek a munkának, mert arcot akarunk adni a nőknek, kölcsönözni a nőknek, akik vidéken élnek ezzel a jelentéssel, és ha együttműködünk, akkor ez sikerülni fog. Köszönöm. Tak. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Elnézést kérek, hogyha rosszul ejtettem ki a nevét. Eu pentru această expunere care a oglindit... Uh, köszönöm szépen, köszönöm, hogy uh, bemutatták a nők szerepét a mezőgazdaságban. Olyan országok esetében, ahol a nőknek jelentős a szerepe a mezőgazdaságban, elhangzott, hogy körülbelül ugyanazok a lehetőségeik, mint a városi területeken. Azok a nők, akik a család fenntartás érdekében végeznek mezőgazdasági munkát, őket is figyelembe kell venni, és ő, az ő számukra konkrét javaslatokat kéne kialakítani. Tehát olyan nők számára is, akik úgynevezett modern mezőgazdasági tevékenységet végeznek, de olyan nők számára is, akik például az én hazámban ez az eset, ahol igazából a család fenntartás céljából végeznek mezőgazdasági munkát a nők. Jegle asszony, az előadónk kiváló jelentést készített. És szeretnék utalni arra a delegációra, amely Romániába ment a mezőgazdasági bizottság, az Agribizottság nevében. Egy kis hagyományos jutelepet látogatok meg. Egy nehezen elérhető területről van szó, úgyhogy megismerhet a delegáció, hogy a kisvállalkozók milyen problémákkal állnak szemben. Egy családot is meglátogattunk, három gyerekes családot. Elizabeth megköszönte a családnak, hogy fogadtak minket, és azt láttuk, hogy a feleség, a gazda felesége, aki addig jelen volt, a európai képviselők látogatásának a végén már nem volt ott. És akkor megkérdeztük a férjet, hogy, hogy hol van a felesége. Hát bejöttek a a legelőről az állatok, úgyhogy a feleségemnek muszáj volt elmennie, hogy az állatokat ellássa. Ez a jelentés szempontjából is egy nagyon fontos válasz volt, hiszen gyakran ez a helyzet, a nők dolgoznak, és a dicséretet learatják a férfiak. Remélem, hogy Elizabeth jelentésében azért a, a nők is dicséretet fognak kapni, és nem csak a férfiak. A jelentéssel és a módosításokkal biztos vagyok abban, hogy a, ebben a tekintetben a nők és a férfiak egyenlő elvárásban fognak részesedni. Meg vagyok győződve arról, hogy a nők mezőgazdasági szerepével kapcsolatos problémák, reális problémák Európa számára. És úgy gondolom, hogy a jövőbeli kap megfelelően méltányosan kell, hogy kezelje a nőket és a férfiakat is, akik mezőgazdaságban dolgoznak. Úgy gondolom, hogy ezt az aspektust prioritásként kell kezelni a kap szempontjából. a jelenlegi helyzet tekintetében és a 2013 utáni időszakra vonatkozóan is. Még egy dolgot szeretnék mondani, megfelelő és elégséges forrásokra, új eszközökre van szükség, amelyekkel ezt az elvet meg tudjuk valósítani. Köszönetet szeretnék mondani, és úgy gondolom, hogy jó lesz az együttműködésünk a jelentés készítése során. Köszönöm. herr Tarabella. Köszönöm szépen, a következő hozzászóló Tarabella. Merci, Madame la Présidente, mais effectivement les, les exposés étaient... Euh, Köszönöm szépen. Nagyon rosszul hallható a hozzászól, a mikrofonja nem jól működik. Je disais exposé euh, très éloquent, il y a moins de bourdonnement, je crois. Ott tartottam tehát. Remélem, hogy ez a mikrofon nem fog majd annyira vibrálni. Tehát, hogy megállapítottuk, hogy a mezőgazdasági munkában a nők 41%-ban vesznek részt. Itt nem csupán kisebbségről van szó, hogy majdnem ugyanannyi a női, mint a férfi mezőgazdasági dolgozók aránya. Ezen dolgozók, nők 70%-ának a státusza házastárs. Úgyhogy jó lenne, hogyha egyenlő jogokat biztosítanánk nekik. Ugyanolyan tulajdonjogok lenne, illetve jó lenne, hogy a jövő, ha a jövőben a gazdaságokon, ahol lehetőség van arra, mert mondjuk két termelési egység van, hogy megosszák a tulajdoni viszonyokat, akkor ez meg is történjen. Ezáltal javítanánk a nők helyzetén, hiszen akkor a tulajdon jog fele rászállna. Jobb lenne tehát a helyzet, mint jelenleg. Aztán véleményem szerint a női gazda státuszt is létre kell hozni. Így aztán a nyugdíjkor elérésekor, és ez így van Belgiumban, ahol példásan jó a jóléti ellátás, tehát a nyugdíjkorhatár elérésekor valamire számíthatnak a nők. Hát kapnak majd nyugdíjat. Jó lenne tehát, hogyha a nők munkáját értékelnénk, Belgiumban sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és azt gondolom, hogy komoly előrelépés történt. Harmadik dolog. A kollégám és elég világosan fogalmazott, de gyakorlatilag arról van itt szó, hogy, hogy sztereotípiák ellen kell harcolni, a férfiak a traktort vezetik, a nők pedig az állatokat gondozzák. Nyilván a traktorvezetés kevésbé nehéz munka, mint az állatok gondozása. Én egyébként régebben vezettem traktor, de akkor még, akkor még nem volt fűtés a traktorban, nagyon-nagyon fáztam, olyan hangos volt a traktor, hogy föl kellett vennem egy zajvédőt, vagy hülvédőt, nem volt rádió sem. A dolgok azonban változnak. Jó lenne, hogyha egyenlőbb lenne a munka megosztás. Aztán vidéki területeken élő nők. De hát a vidéki területek és vidéki területek eltérőek is lehetnek. Például egy város vonzás körzetében, ahol jó a közúti hálózat, egészen más a vidék. Ez gyakorlatilag egy urbanizált vidék, amely egyáltalán nincs kitéve olyan veszélynek, hogy az emberek elhagynák ezt a területet. Nagyon is jók ott a körülmények. Ugyanakkor ezen területeknek van egy veszélye is. És az itt a gond, hogy egyre nagyobb nyomás helyezkedik a földterületekre, illetve az árak is változnak. Ezekkel, az ezeken a területen élők jómódúabbak, Jelenleg a szolgáltatások liberalizásáról beszélhetünk, ugye jobb a vasúti kapcsolat, és hogyha mondjuk mindkét házastár dolgozik, akkor az is elképzelhető, hogy egy családnak két autója van vidéki területeken. mindez nem biztos, hogy segít a vidéken élő nők helyzetén. Ez így működhet is, de hogyha elválik a házas pár, és a nő otthon marad a gyerekekkel, a férfinak megmarad a fizetése ugyan, de megnőnek a közlekedési és lakhatási költségek. Ez tehát hátrányosabb helyzetbe sodorhatja a nőket, pontosan azért, mert a gyerekek általában velük maradnak. Illetve mert az utazás, illetve a lakhatás költségét is egyedül kell állniuk. Vannak olyan területek bizonyos tagállamokban, ahol a vidék valóban vidékként értelmezendő, tehát nem túlságosan jó a közúti háló, úthálózat, és elképzelhető az is, hogy a helyben maradt lakosság fejlődése megreked, tehát eh, nem annyira részesei már immáron a fejlődésnek. Itt ne felejtsük el a nemi szempontok mellett a demográfiai szempontokat sem. A vidéken maradók sokszor nem túl jó módúak, és nagyon szerény eszközök mellett maradnak meg vidéken. Köszönöm. de... Köszönöm. Uh, thank you very much. I guess I better shift to, uh, to English. I apologize. Köszönöm szépen, angolul fogok hozzászólni, elnézést kérek a választópolgáraimtól, de úgy tűnik, hogy ha magyarul beszélek, akkor annyira viszesnek tűnnek, vagy furcsának tűnnek a kérdéseim, hogy még a biztos úr is vicces fickó fényében tűnik fel, ami az ő esetében nem kis teljesítmény. Tehát a mai napon a családi gazdálkodásokról beszélünk, kis farmokról, nemek szerepéről, Nos, nagyon érdekes téma ez. A családi gazdaságok esetében nem merül fel a probléma. A kérdés az, hogy az úgynevezett iparosodott vagy modern gazdálkodásoknál hogyan valósul meg ez az egyensúly, amikor a gazdaság nyersanyagot állít elő az ipar számára. Ilyen farmoknál vagy gazdaságoknál nem nagyon vannak nők. Erről van adatuk? Amennyire ismerem a statisztikákat, illetve a saját tapasztalataimra hagyatkozva, azt mondhatom, hogy az ilyen típusú gazdálkodásban a női munkavállalás gyakorlatilag elhanyagolható. Ez valóban így van? Megfelelő következtetés az, hogyha megszűnnek a családi gazdaságok, akkor azzal női munkalehetőségek szűnnek meg? illetve hogyha áttérünk a modern iparosodott gazdaságra vagy gazdálkodásra, akkor az veszélybe sodorja a női munkalehetőséget? Helyesen gondolom ezt? Aztán lenne egy észrevételem is. Elhangzott, hogy nagyon kevés statisztikai adatunk van, vagy statisztikánk van a mezőgazdaságban dolgozó nőkről. Jeglasszonynak és a szakértőknek azt ajánlom, és látható, hogy Égle azt, hogy nagyon érdekli a mi véleményünk, tehát arra kérem, hogy kvalitatív kutatást is végezzenek, kérdezzék meg a nőket, menjenek el a vidékre, a falvakba, jöjjenek el Magyarországra. Nagyon szívesen elviszem önöket kelet-magyarországi falvakba. Kérdezzük meg a nőket, hogy félnek-e a bűnözéstől, az erőszaktól, a közlekedés, tömegközlekedés hiányától félnek-e? Hogyan van ez, hatás, hogyan van ez hatással az életükre? Nagyon fontos lenne ez, hiszen jelenleg nem nagyon van erre vonatkozó kutatás. Jó lenne, hogyha megismernénk a új tagállamokban élő vidéki nők életét, magyar nőkre, román nőkre gondolok. Németországról, Angol, Angliáról, Írországról vannak hasonló kutatások, de ezek nem igazán alkalmas, alkalmazhatók a magyar viszonyokra. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a két hölgynek, aki nagyon érdekes prezentációt tartott. Tudom, azt mondták, hogy nincs elég információ, nincs elég statisztikai adat és biztos, hogy létezik a szegregáció. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon jó általános képet adott, és néhány kollégám is ezt említette már. Egyik fontos téma, amit említett, a családok és a gazdaságok közti megkülönböztetés. Ebben a bizottságban és általában a parlamentben is mindig, vagy sokat beszélünk a családi gazdaságról, az európai családi gazdaságról, és igazából azt a kérdést kell feltennünk, hogy a kap ehhez hogy fog hozzájárulni. A George kollégám korábban egy első jelentést készített a 2013 utáni kapról, hogyha megnézzük a jelentést, szerepeletben van, a, szerepeletben valami a nőkről. Ezt nem igazán akarom kritizálni a kollégámat, igazából ugye módosító indítványokat be lehet nyújtani mindig a jelentésekhez, de tényleg ebben a kontextusban elég eleget gondoltunk a nőkre. Most úgy gondolom, hogy elérkezett ez az időpont, és ez a lényeg a nőket általában félreállítják, és amikor felismerjük, hogy mennyire fontos a tevékenységük, akkor ismerjük fel, hogy különleges szakpolitikákra van szükség az érdekükben a nemek közötti egyenlőség tekintetében újra meg kell vizsgálnunk ezeket a konkrét kérdéseket. Úgy gondolom, hogy ez elég gyenge lábakon áll pillanatnyilag a legfontosabb kérdések. Miért növekszik a nők szerepe, a nők száma a mezőgazdaságban? Fontos lenne erre a kérdésre választ adni. Feltételeztük, hogy ez jó. Én is úgy gondolom, hogy ez jó, de még mindig választ kell adni erre a kérdésre. És persze ez lehet, hogy ugyanolyan, mint amikor azt kérdezzük, hogy a, miért van több szükség a nőkre a politikában. Az én országomban csak 13 százaléka a nemzeti képviselőknek nő, ami elég rossz statisztika, és sokszor megkérdezik, hogy miért akarnak több nőt. Jobb döntéseket hoznak a nők? A válaszom az, hogy nem, de másfajta döntéseket hoznak. Szerintem pont erre van szükségünk. A döntéshozatalban egyensúlyra van szükség, és a gazdasági gyakorlatban is, egyébként a prezentációjukban ezt megvizsgálták, különböző szinteken kell egyensúlyokat megcélozni. Természetesen a egyensúly, vagy az egyenjogúság miért jó megközelítés, a foglalkoztatás területén is ugye ugyanez a kérdés, tehát ugyanúgy a ö, vidékfejlesztési programokhoz is egyenlő jogokat kell biztosítani a nők számára és a hozzáférés tekintetében. A területi megközelítése a nemek közt egyensúlynak és egyenlőségnek azt mondta, hogy az, hogy valaki vidéki nem feltétlenül jelenti azt, hogy kirekesztett. Ez nagyon fontos, hiszen itt arról beszélünk, hogy milyen a hozzáférés, akár az IKT-hoz, akár szolgáltatásokhoz, mindegy, a lényeg a hozzáférés. És két fontos szakpolitikánk létezik EU szinten, van az nemek közti egyenlőség és a vidék és a területi kohéziós program. Mindkét politika esetében meg kell vizsgálni a nemek közti egyenlőség kérdését. Vidéki fejlesztési szabályról legyen szó, legyen szó a területi kohézió nemi aspektusáról. Ezek rendkívül fontosak, és a területi kohézió egyik fontos oszlopa pillére. Úgyhogy gyakorlati megközelítést kell alkalmazni. Egyetértek az előttem szólókkal, hogy beszélnünk kell a női gazdákkal, beszélnünk kell a női szervezetekkel, hiszen az ő tapasztalatukat föl tudjuk használni. Sokszor rendeleteket írunk itt a parlamentben, de ők élnek ezek alapján, és ők tudják, hogy milyen eredményességű mindez, úgyhogy nagyon fontos, hogy őket is bevonjuk, amennyire lehetséges. Épít az ideje ennek a vitának, ahogy mondtam ugye kapfelülvizsgálathoz is kapcsolódik, de az is nagyon fontos, hogy ne tegyük be, ne zárjuk be egy dobozba ezt a témát, és ne külön foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy ezt tisztázzuk, aztán térjünk vissza a valós munkára. Nem, tényleg fontos, hogy részévé váljon az általános képnek, amit kialakítunk. Végül Már Tarabella nagyon fontos megjegyzést tett a női munka értékéről. Hagyományosan nem látható a női munka, mindig is alulértékelt volt. És a nyugdíj nagyon fontos kérdését is említették, a női gazdák nyugdíjának a kérdése. Itt ma délután a bizottságban egy ír hölgyet tudtam egyeztetni, és az egyiküknek különösen fontos volt ez a téma, hogy biztosítani kell, hogy a női gazdák is megfelelő nyugdíjjogosultsággal rendelkezzenek, hiszen amikor idősebb valaki, akkor is nagyon fontos a jövedelem, nem csak amikor fiatalabb. Úgyhogy a mi bizottságunknak kell biztosítani azt, hogy ne a partvonal maradjon ez a téma, hanem a vita középpontjába kerüljön, amikor a 2013 utáni kapról tárgyalunk. Köszönöm szépen. Én is szeretnék valamit kiegészítésképpen elmondani. Lehet, hogy nem kéne, de azért megteszem. A kérdésem az, hogy nekünk nőknek miért van szükség nőkre vidéki térségekben? hogyha életképes vidéket akarunk, akkor mindkép nemnek képviselve kell lennie ott. Hogyha már csak egy nem van jelen egy térségben, mint például a vidéki térségben, akkor egy generáció után megszűnnek a dolgok. Parancsoljunk. Köszönöm szépen. Mielőtt a nők szerepéről alkotott véleményünk nagyon elhatalmasodik rajtunk, Hadd térjek rá Észak-Írország esetére. Az Egyesült Királyság mezőgazdasággal foglalkozó államtitkára nő, aztán van Észak-Írországban egy miniszter, szintén nő. Én az energiáim nagyon nagy részét mezőg- mezőgazdaságra fordítom, és Szelinek mondom, hogy felismertem a képet, és egész véletlenül itt van nálam az Északír gazdalap egy száma, aminek főszerkesztője szintén nő. Úgyhogy ne csüggedjünk. Vannak olyan nők, akiknek példaértékű a munkája, nagyon jól hely tudnak állni egy ilyen férfi környezetben. Én egy kis gazdaságban nőttem fel Észak-Írországban. Az édesapám részidőben foglalkozott gazdálkodással, illetve hát édesapám távol lét, édesapám dolgozott is egy másik munkahelyen, és távol létében édesanyám tartotta fenn a gazdálkodást. Sokszor, ez a modell még mindig él, de ugye egy ilyen három gyerekes család esetében, mint a miénk, azt akart édesanyám, hogy mind a három gyerek oktatásban részesüljön. Ez elég nehezen megvalósítható volt, legalábbis az adott körülmények között. Más helyeken, vagy egyéb helyeken ez még mindig így van. De el kell ismerni, hogy jobban, jobb oktatásban részesültek, vagy magasabb az iskolában szintjük a mai gazdaságban dolgozó nőknek, szociális lehetőségeik is jobbak. Ma az is fölmerült, hogy meg kell szólítani a vidéki nőket. Egészen véletlenül ma egy női hálózat, női képzés hálózat képviselőjével fogok együtt vacsorázni. Egyébként az oktatási minisztérium juttatásaiban részesülnek, melynek pontosan az lenne a célja, hogy vidéki nőket oktassanak, képezzenek. Ez egy rendkívül fontos program, a strukturális alapokon keresztül finanszírozzák ezt. Aztán októberben egy vidéki nőket támogató csoport látogat el ide a parlamentbe, jó lenne, hogyha Jégle asszony találkozna velük. Ez egy nagyon is élő és működő szervezet Észak-Írországban. Nyilván még nem hallott Jégle asszony erről a szervezetről, de jó lenne, ha létrejöhetne a, találkozó. Ezek a nők vetették fel, hogy ellátogatnak ide a hogy megnézzék. Tehát ne felejtsük el, hogy vannak ilyen szervezetek, és ők sokat tehetnek azért, hogy nőjön ezekben a nőkben a bizalom, a szociális mobilitás is jobban megvalósuljon, illetve a foglalkoztatás, női foglalkoztatás is jobb helyzetbe kerüljön. Egyébként egyre, úgy tűnik, hogy egyre több nő vállal közvetlenül munkát az gazd- a mezőgazdaságban, Írországban. Sokan az, az állattenyésztésben kezdenek el dolgozni. Még egy utolsó gondolat. Az egyik szakértő említette, hogy milyen célkitűzéseket kéne megfogalmazni a nők esetében, például a mobilitás támogatásra, az életminőség növe, növelése, illetve hogy meg kell győzni ezeket a nőket arról, hogy érdemes folytatniuk a munkát. Egyébként szerintem ez igaz a férfiakra is, a vidéki férfiakra is. Sajnálatos módon a vidéki férfi lakosság körében igen magas a az öngyilkosság aránya Észak-Írországban, nagyon nehézek, nehezek a gazdasági körülmények. Ezt se felejtsük el. Jó lenne, hogyha fiatal férfiakat meggyőznénk arról, hogy igenis lehetőség van arra, hogy a mezőgazdasági munkával is jó életminőséget érjenek el. Még egy utolsó utáni dolog, beszéltünk a tulajdonjogról, földtulajdon jogáról. Attól tartok, hogy ez leginkább tagállami hatáskörbe tartozik. Itt sok a kulturális különbség a tagállamok között. Legeslegutolsó gondolat. Észak-Írországban a vidékfejlesztési programot nagyon komoly bürokratikus teher sújtotta. Nem szeretném, hogy ez a jövőben fokozódna. Nos, az a probléma, hogy hogy újabb és újabb kutatásokat akarnak végezni a nemi különbségek felmérésére. Nos, az a gond a, vidék, a vidékfejlesztésben nagyon komoly gondot jelent az is, hogy jól el, el tudjuk költeni az alapokat, megfelelően hatékonyak legyünk, erre kéne odafigyelni, és a bevált gyakorlatok terjesztésére. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló következik. Köszönöm. Az az érzésem, hogy a probléma nem annyira nagy. A 39 évig foglalkoztam mezőgazdasággal, és ez idő alatt láttam, hogy változások történtek. Például sokkal több állatorvos nő van, mint korábban. Sokkal több állatenyésztéssel foglalkozó nő van, és nagyon jó ebben. A kereskedelmi képviselői a magán gazdaságoknak korábban nagyon kevés nő végezte ezt a munkát, most sokkal többen foglalkoznak ezzel, agronómusok, egy mondjuk 90-es évekig ez új szakmaként szerepelt, és nagyon sok nő foglalkozik ezzel. Ezek magas szintű, nem fizikai munka, hanem nagyon jó munka lehetőségek. Kutatási központokban is nagyon sok nő dolgozik. Egyébként egy nemzeti gazdasági, majd gazdasági szervezetben dolgoztam, és éveken keresztül, és nagyon sok nő vett ebben a munkában is részt. A traktorvezetőként igazán nem láttam a nagy lelkesedést a nők részéről. Valószínűleg egyáltalán nem akarnak ilyen munkát végezni. Az is igaz, hogy a fizikai munkában azért növekedett a nők szerepe, mert a gépek átvették a szerepüket, ugye, illetve csökken a nők szerepe, hiszen régen több száz nőt láttam a mezőn, mert burgonyát takarítottak be, én mentem az iskolába, és a nőket láttam a, a terep, terepen dolgozni, de ez most megváltozott az új technológiának köszönhetően. Amit viszont ma délután nem hallottunk, hogy milyen lehetőségek állnak a nők előtt, új lehetőségek. Rendben, a férfiak foglalkoznak e-, elsősorban ezzel a tevékenységgel, de sokszor lehet, hogy egy másik gazdaságból kerül át az a nő, akit feleségül vesznek, és akkor a, amikor összeházasodnak ezek a gazdák, akkor nagyon jó választást tesznek, nagyon jó döntést tesznek, hiszen el tudják lenni a családot, el tudják látni a gazdaságot is, együtt tudnak dolgozni, úgyhogy nem igaz az, hogy kiszorulnak a munkából. El tudják látni a gyereket, el tudják látni az állatokat, Úgyhogy ez nagyon jól működött. Jól tudták egyeztetni a, a nők ezeket a munkákat, és ténylegesen voltak női gazdák, úgyhogy van, amikor ez jól működik. Ami miatt igazán aggódom, hogy itt információgyűjtésről van szó. Miért nem teszünk föl kérdéseket, hogy mi lesz ezzel a jövőben, Mondjuk 8 embert alkalmazok, ezek közül heten férfiak. Aztán elő akartam mozi, léptetni egy nőt, de nem volt erre lehetőség igazából. Azért teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy nézzük meg azt, hogy azt mondják, hogy kevés az információ. Látjuk, hogy egyensúlyt akarnak kialakítani, változtatni akarjuk a helyzetet, döntési lehetőséget akarunk adni, ugye ez a, a répa, meg a büntetés helyzete, az egységes kifizetési rendszerről áttérünk egy új rendszerre. Kérdés, illetve az a kérdésem, hogy mit is akarunk, hova vezet mindez, és az EU-nak mi lesz ebben a szerepe? Köszönöm. Tack, och det var sista talare och då ger jag ordet. Köszönöm szépen az utolsó hozzászólást is. Jegle asszony kap szót, majd a szakértők vagy, vagy összefoglaló jelleggel. Akkor először a két hölgyet kérem meg reagáljanak. Ki az, aki kezd önök közül? Adott esetben kérdésekre reagálhatnak. Az a döntés született, hogy eh, először én válaszolok a feltett kérdésekre, hiszen több kérdés hangzott el mezőgazdasági témában. Próbálok sorrendben válaszolni, és megköszönöm a sok érdekes észrevételt kérdést. Először is a legutolsó felvetést válaszolnám meg. Nagyon sok érvet hallottunk arról, hogy ez miért fontos, miért kell ezt meg, megvizsgálni? Valójában mi tesszük fel a kérdést, hogy miért vizsgáljuk ezt? Miért? Nem mi kértük fel magunkat, hogy ezt, ezt a témát vizsgáljuk, úgyhogy erre nem nekünk kell megválaszolni. Vagy nem nekünk kell megválasz, megválaszolni. A kap második pillérére vonatkozó kérdés indokolt a diversifikációval kapcsolatban, illetve az agro környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban több információra van szükségünk. Aztán Tarabella úr kérdése. Az egyenlő jogokról, tulajdonjogokról, házastársak jogás, jogairól akkor, hogyha megszűnik a mezőgazdasági tevékenység, vagy egy vállás történik? Nos, itt, illetve mi történik vállás esetén a nők korábban elvégzett munka, munkájával? Ezzel, az ezzel kapcsolatos szabályzás eltér tagállamról tagállamra, más a hagyomány, más a kultúra, de az a kérdés, hogy ezt a kapon keresztül meg lehet-e oldani, ez más lapra tartozik. Aztán Magyarországgal és eh, az új tagállamokkal kapcsolatos felvetés indokolt. Egyébként felkeressük a vidéki falusi gazdákat, nőket. De természetesen kvantitatív, átfogó adatokra van szükség, hogy megfelelő következtetéseket, összehasonlításokat lehessen tenni. De valóban különböznek az új tagállamban élő, különbözik a, külön, a új tagállamban élő nők sorsa a régiektől, illetve az új, új tagállamok között is vannak még különbségek. A nagy kollektívában, állami gazdaságokban dolgozó nők szerepével kapcsolatban vannak adataink, de ezt még vizsgáljuk, ezzel kapcsolatban sokkal több kutatásra lenne szükség. Aztán egy másik kérdés témája az, hogy miért szeretnénk, hogyha több nő venne részt a mezőgazdaságban, hogy szükség van-e itt egyáltalán egyensúlyra, de hát ezzel kapcsolatban az önök körében sincs egyetértés. Aztán női nyugdíj. Utaltunk egy új irányelvre, és ez két év múlva lép hatályba, ettől a ponttól kezdve megváltozik a nők helyzete, hiszen jogosultak lesznek saját alanyi jogon nyugdíjra. Aztán az északír helyzet. Nagyon érdekes, hogy a mezőgazdasági munka erő 6 százaléka, 40 év alattiak esetében 6 százaléka nő, az újak, az új gazdák esetében azonban ez az arány 12%. Kutatóink egyébként fölkeresik ezeket a gazdákat. Szerintem senki sem örülne annak, hogyha több szabály, szabályunk lenne, több rendeletünk, nagyobb bürokrácia, adminisztráció. Úgyhogy bizonyos dolgokat pontosan ezért el kell kerülni. Aztán az agronómusok, illetve az állatorvosok esetében valóban egyre több a nő, igaza van, de ez nem szorosan kapcsolódik a vidékfejlesztési szabályzáshoz, illetve rendeletekhez. Szerintem nem mondhatjuk el azt, hogy a nőket nem érdeklik a gépek. Szerintem még mindig elég sok a társadalmi elvárás azzal kapcsolatban, hogy ki milyen gazdas, mezőgazdasági munkát végez. Hogyha az ön felesége végzi a mezőgazdasági munkát otthon, akkor remélem tulajdonosként, illetve gazdaként ő van nyilvántartva. Tessék, most a követ, másik szakértő követ. Nem tudok minden kérdésre egyedül, vagy egyesével reagálni, de azért általános megjegyzéseim lennének. A nemek közti egyenlőség vidéki területen miért is fontos? Úgy gondolom, hogy ez a demokrácia és emberi jogi kérdés, a nemek közti egyenjogúság önmagában is fontos, de amikor vidékfejlesztésről és konkrétan kapról van szó, akkor azt kell fejben tartanunk, és ezt sokan jelezték, hogy nem csak a nők érdekében történik ez, hanem a férfiak érdekében, illetve a vidéki kohézió, területi kohézió, a vidéki területek fenntartása és támogatása szempontjából is fontos végig gondolnunk, hogy milyen lehetőségeket kívánnak ezek a vidéki területek. Nem várhatjuk ma ezt el az emberektől, hogy maradjanak ott távoli területeken, ahol nem tudnak sikeres és élvezhető életet biztosítani maguknak, akkor az emberek el fognak vándorolni ezekről a területekről. Nem tudjuk oda kötni őket. Ez nőkre is igaz, de ugyanez ugyanúgy igaz a férfiakra is. Ami a különbség néha, és Írországban léteznek erre vonatkozó tanulmányok, hogy a fiúknak kevesebb a lehetősége, hogy elmenjenek. Tehát igazából a fiúk vannak hátrányban ilyen szempontból, és ők néznek szembe a nehézségekkel, hiszen sokkal inkább kapcsolódnak, sokkal inkább kötődnek a területhez, a földhöz, és sokszor kevésbé képzettek, hiszen ha ahhoz, hogy máshol munkát kapjanak, magasabb képzettségre lenne szükségük. Tehát itt ne, nemek közötti egyenlőség kérdéséről is szó van szó, de vidékfejlesztési és területi kohézióról is szó van. Ezért fontos, az Agri Bizottság és a Vidékfejlesztésért Felelős Bizottság számára. Szeli a kutatás szempontjából már említette, igen, a, a kvalitatív kutatás fontos. Amit elvégeztünk, ami rendelkezésünkre áll ilyen szempontból, az nem egész Európára vonatkozik, nem minden területre. Nagyon kevés kutatási eredmény áll rendelkezésünkre az új tagállamok részéről, és nagyon kevés eredményünk van a vidéki, illetve távoli területekre vonatkozóak. Ezek sok az oka. Az egyik, hogy távoliak ezek a területek. Nem olyan egyszerű eljutni oda és interjúkat készíteni. Fontos, hogy ezt a lépést megtegyük, bár van elképzelésünk, hogy milyen a helyzet, azért nagyon sok dolgot nem ismerünk, vagy nem vagyunk bizonyosak sok téma tekintetében. Úgyhogy ha adatokat kapunk, persze szükség van statisztikai adatokra is, de talán fontosabb, hogy lefes, lefedjük az összes országot és az összes régiók, régiót nem is tudom, hogy mondjam, ne csak egyedi esettanulmányokat végezzünk, hiszen ezeket nagyon nehéz sokszor összehasonlítani. Végül jelezték. Észak-Írországból a hölgy is említette, hogy a szervezeteknek fontos a szerepe, a női szervezeteknek ezeken a területeken, de azért is, hogy láthatókká váljanak, hogy hangot adjanak a és hozzáférjenek a, támog- a politikai támogatáshoz. Nem tudom, hogy a vidéki területeken mennyire erősek a női szervezetek. Írország esetében, ami egy nagyon szervezett ország, tudom, hogy léteznek ezek a szervezetek, de harcolnak a túlélésért. Hiszen ennek több oka van. Egyik, hogy kevesebb nő tud részt venni ebben a munkában pénzügyi kérdések miatt is, hiszen egyre nehezebb ezeket a szervezeteket föltartani, projekteket kell felállítaniuk ahhoz, hogy pénzügyi eszközökhöz jussanak. És úgy gondolom, hogy ez talán még súlyosabb probléma a távolabbi területeken. Köszönöm szépen a kérdéseket, és köszönöm a nagy érdeklődést. Nagyon jó volt itt lenni. Nekem is. Tak. Tack så väldigt mycket. Köszönöm szépen. Számunkra is fontos, érdekes volt. Remélem esélyt kapnak még arra, hogy tovább folytassák a kutatásaikat a régiókban, kint a terepen, azon régiókban, amelyek leszakadók, és minden esetre Jegle asszony most befejezheti. Lekerekítheti az egészet. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem örülök, hogy azt mondhatom, hogy elnök asszony, bár természetesen kedvelem én a, az, az elnök urat is, de hogy önt láttam itt, ez jó dolog. Na, a statisztikát illetően azt hiszem fontosak a statisztikák, persze a gazdákat, illetve a vidéken élő családokat nem akarom kínozni azzal, hogy több statisztikát csináljunk. Itt más megoldást kell találni. A statisztika az mindig egy plusz ráfordítás, egy bürokratikus lépés. Lehet, hogy másfajta megoldás is lenne, ha mindenki azt akarja itt, hogy adott lekérdezések során, amelyeket már úgyis folytatnak a mezőgazdaságban, esetleg rákérdezünk erre is. Most a vita itt a végén az üzemre, a gazdaságra került, a gazdaság nőre, de a jelentés általában az összes nőt, a vidéken élő összes nőt megvizsgálná, vagy vizsgálná a helyzetüket pontosabban szólva, én 30 éven keresztül egy gazdaságban dolgoztam, teheneket fejtem, és igenis vezettem traktor, stb. És néha örültem, hogy én vezethettem, és a kemény munkát a férjem csinálta. Tehát én nagyon rég sokat és négy gyerekem is volt közben. Persze még meg, most már hat unokám van. Tehát igenis a nők terhelhetők. De szívesen is viselnek terhet a nők. Amit el akarok érni, és az összes kollégát azt kérem, hogy ebben működjenek közre intenzíven, a fókuszt a vidéki térségben élő nőkre akarom irányítani. Például Baden-Württembergből érkezve gyakorlatilag nincs lehetőségem arra, hogy regionális programokból dolgozzunk. A mi tartományunkban más lehetőség nincs, csak a második pillérből tudjuk kiszolgálni magunkat. Tehát persze differenciálni kell, van európai szociális alap, és más is van, Persze, és mindegyik fontos összességében a vidéki térség szempontjából, de most itt ne fókuszáljunk egy-egy területre kifejezetten. Mezőgazdasági szakbizottságként a második pillér az, amiről mi itt beszélni tudunk amit én szeretnék. Talán egy, az Európai Bizottság egy későbbi időpontban még segíthet nekünk ebben. Én tudom azt, hogy számos tagállamban a második pilléren belül is nagyszerű projekteket futtatnak, ahol nők kapnak esélyt. Olaszországban például, és ezt ma tudtam csak meg, van lehetőség arra, hogy nők megszervezett szervezett gyermekgondozásban vegyenek részt. Tehát ki megfizetik azt, a, aki gondozza a gyerekeket, aki figyel a gyerekekre. Tehát ez egy plusz bevétel. Baden-Württembergből ismerek sok projektet, Ausztriából is ismerek projekteket, és ezeket a projekteket előrelendíteni, hogy fontosak ezek, hogy rámutatunk, hogy ilyen van, és hogy ez jó dolog. Már ez is élhetőbbé teszi a vidéket a fiatalok számára, a nők számára, de hát az idősebbek számára is. De mi lesz? Gondoljunk az idősebbekre, ha ápolni kell, ha a nők elmennek, és természetesen az idősek ott maradnak, és valakinek ápolni kell őket. Tehát láthatjuk, hogy ez is egy kihívás, és foglalkoznunk kell a témával. Én nagyon bizakodó vagyok, számos visszajelzést kaptam, Egyébként ilyen szövetségektől, szervezetektől, nőszervezetektől én is egy ilyen szervezet vezetője, helyettes vezetője voltam, akik most nincsenek itt, azokra nem várhatunk, de egyszerűen most itt a jelenlévőket kérem, önökhöz fordulok, önök ismerik a saját szervezeteiket odahaza, forduljanak hozzájuk. Mit tehetünk mi politikailag érdük? Értük, hogyan tudunk jobb keretfeltételeket biztosítani? Ez az, amit szeretnénk. Tehát nekünk a második pillér jut itt a, a mezőgazdasági költségvetésben. Itt nem, most nem csak itt a szakbizottságról beszélek, a parlamentben általában nagyon különböző érdekek vannak, a mi érdekeinket képviselni kell. George Lyon az ő jelentésében jó dolgokat készített elő, és most rajtunk a sor, hogy egy plusz további támaszt találjunk. Köszönöm szépen, örülök a, előre a jó együttműködésnek, várom a jó együttműködést. Köszönöm szépen. Ezzel a végére értünk a mai napnak holnap. 10 órakor kezdődik a munka. A koordinátorok 9-kor találkoznak, a halandók viszont normális halandók csak 10-kor. Thank you very much. It was okay.